Bene, iniziamo la nostra... Hölgyeim uraim! Jó reggelt! Kívánok! Kezdjük el az ülést. Mielőtt megkezdjük a munkát, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a napi rendünket, ahogy mindig is, megtalálja mindenki a dossziéjában. Hogyha nincsen ellenvetés a napirend ellen, akkor változtatások nélkül jóvá hagyjuk. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a holnap délutánra tervezett ülést törölték, ezért csak a mai napon, illetve holnap délelőtt lesz ülésünk. Viszont tartunk majd egy rendkívüli ülést február 24-én Strasbourgban este 7 és 9 óra között. Ezen az ülésen a Telekom csomagról szóló Del Castillo jelentésről szól majd. Langen úr ügyrendi kérdésem van. Holnap van a határideje a módosítók beadásának a műanyag hulladék elkerüléséről szóló irányelvhez. Ma pedig az illetékes környezetvédelmi bizottság dönteni fog erről a dossziéről. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy hiba, hogy ezt nem vettük figyelembe. Először is tiltakoznunk kell ez ellen. Véleményem szerint tarthatatlan az, hogy csak azért, mert a zöld környezetvédelemmel foglalkozó környezetvédelmi bizottságban dolgozó jelentéstevő asszony siet, ezért nem hangolják össze ezt a két dolgot. Másodszor viszont tegnap a titkárság tegnap közölte, hogy nálunk csak angolul lehet benyújtani majd a módosító indítványokat. Ez megint csak elfogadhatatlan. A képviselők jogainak lábaltiprása ez. A állítólag az árnyék jelentéstevők döntöttek így, egyszerűen nincs joguk ar arról döntetni, hogy milyen nyelven adjuk be a módosítókat. Én kérem, hogy ezt a döntést töröljék, illetve tiltakozásunkat fejezzük ki a Környezetvédelmi Bizottság felé, amiatt, hogy a határidőket nem vették figyelembe. Köszönöm. Grazie, kollega Langen, sono assolutamente d'accordo. Köszönöm, Langen kolléga, teljesen egyetértek önnel. Ezek elfogadhatatlan eljárások. Tiltakozó levelek fogunk már is küldeni a Környezetvédelmi Bizottság elnökének. és informáljuk a helyzetről. Akkor kezdjük el a munkát. Ma reggel Eljött hozzánk Smith főigazgató úr, aki a Horizont 2020 jelenlegi helyzetéről fog majd beszélni, ami a mi tavalyi tevékenységünknek a fő témája volt. Először tart egy bevezető előadást, aztán pedig lehetőség lesz neki kérdéseket föltenni. Tessék, uram! Uh, good morning everyone, and thank Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok mindenkinek. És köszönöm, hogy lehetőséget uh, kaphattam arra, hogy eljöjjek, és uh, szóljak néhány szót arról, hogy a 2020-as horizont megvalósítása hogyan áll. December közepén adtuk ki az ezzel kapcsolatos javaslatokat, és úgy gondolom, hogy igen fontos, hogy a bizottság részéről mi most közöljük önökkel, hogy hogyan zajlik a program megvalósítása, és hogy mennyiben vettük figyelembe az önök észrevételeit. Tehát rövid prezentációmban néhány olyan kérdésről fogok beszélni, amelyekben a parlament is érintett volt. És szeretnék mindenkit megnyugtatni afelől, hogy teljes mértékben betartjuk az intézményközi megállapodást a Horizon 2020-szal kapcsolatban, és a tanács és a parlament közötti politikai kapcsolatot is tiszteletben tartjuk. Ezt a programot rendkívül kedvezően fogadták, és ezért büszkék lehetünk a közösen végzett erőfeszítésre. Különböző országokban tartottunk bevezető rendezvényeket, egyebek között Németországban, és számos rendezvényen a szakbizottság tagjai is részt vettek. Tehát a programnak nagyon kedvező volt a fogadtatása mind a kutatók a magán és az állami szektorból nagyon örültek ennek a programnak, a civil szervezetek és mások is valódi előrelépésnek látják ezt a programot. És azt hiszem, ez köszönhető annak a kiváló munkának, amelyet a parlament és a bizottság részéről végeztünk a program kialakítása során. Sikerült elérnünk a költségvetés emelését is, talán nem a 100 milliárd eurós méretekben, amit a parlament szeretett volna, de mégis eh, sikerült növelni a költségvetést. És azt hiszem, hogy ez egy fontos politikai üzenet, eh, ugyanis ez az egyetlen része a zsugorodó uniós költségvetésnek, eh, ahol növekedést láthatunk. És ez azt jelzi, hogy az innováció fontos számunkra. Tehát politikai szempontból igen lényeges, hogy az innovációra többet költünk még akkor is, hogyha a költségvetés egyébként egyre csökken. Szeretnénk a kutatási eredményeket jobban megosztani az unión belül, és radikálisan egyszerűsödnek a szabályok és az eljárások is. És nagyon erőteljesen arra koncentrálunk, hogy a kis- és középvállalkozásokat is bevonjuk. Azt javasolnám, hogy menjünk röviden végig azokon a pontokon, amelyek a szakbizottság számára a legfontosabbak. Ezekkel kapcsolatban mondanám el, hogy mit végzünk ezzel kapcsolatban jelenleg. Christian Hél nagyon sokban támogatott minket az innovációhoz vezető gyors sáv megalkotásában. 2015-ben és 2016-ban lesz egy ezzel kapcsolatos kísérleti projekt. De már addig is lesz, lesznek rendezvények, például december 16-án egy workshopot szerveztünk ennek a kialakítására. Krisztián élet, tehát nagymértékben részt vett ebben, 130 érdekelt fél is jelen volt, és 2015-ben 100 millió eurós finanszírozást kapott ez a program, később pedig még 200 millió eurót. A parlament nagy hangsúlyt fektetett a KKV-k számára célzott eszközök kialakítására, és Lambert kolléga pedig azt szerette volna, hogyha egyetlen ügynökség foglalkozik a KKV-kkal, nem osztjuk meg az ezekkel kapcsolatos feladatokat. És ez számunkra is nagyon fontos, ugyanis mi vagyunk ugyan felelősek az irányításért, de mi mindig meghallgatjuk a parlament véleményét, és ezért egy ügynökséget hoztunk létre. Tehát ebben is megfeleltünk a parlament igényeinek és kéréseinek, Philip Lambert kérése volt konkrétan az, hogy csak egy ügynökség foglalkozzon a KKV-k speciális ügyeivel. És ettől a javaslattól függetlenül is nagyon nagy figyelmet fordítunk a kis és középvállalkozásokra. mert 516 millió eurót különítettünk el ezen vállalkozások számára a 2014-15 közötti időszakban. És mindebben teljes mértékben figyelembe vesszük a, parlament igényeit, azt tekintve, hogy a költségvetés mekkora százalékát szánjuk kis- és középvállalkozásokra. Az itt zajlott vitákban nagy hangsúlyt kapott az energiaügy is. A parlament azt szerette volna, hogyha több erőforrást koncentrálunk az energiaterületre. Jean-Pierre Odé és mások is nagyon sokszor kiemelték, hogy az energia mennyire lényeges terület. Decemberben az első pályázati kiírások során is figyelembe vettük ezt. Itt 85-15 százalékos volt a megoszlás. Tehát a fosszilis tüzelőanyagok és a, foszil, és a fosszilis tüzelőanyagok között. Ezt messze menően tiszteletben tartjuk. Az üzemanyagcellával és a hidrogéncellákkal kapcsolatban egy állami és magánszektor közötti partnerséget is létrehoztunk. És sok erőforrás szánunk a piac támogató intézkedésekre és a 15%-os cél elérésére. A kiválóság kiterjesztésével és a részvétel kiszélesítésével is sokat foglalkoztunk ebben a szakbizottságban, és ezt is prioritássá alakítottuk. a nemzeti kapcsolattartó pontok megerősítésével, partnerségi programokkal igyekszünk ezt elérni. És tavasszal Varsóban egy magas szintű találkozót is szervezünk majd, konkrétan ebben a témában, és itt vizsgáljuk majd meg, hogy hogyan tudjuk az innovációt segíteni Európában. Tehát igen fontos prioritásra tettük ezt a témát, és érdekes még az, hogy az Európa különböző országainak a legmagasabb színvonalú intézményei már együttműködésre léptek egymással, és ennek már láthatjuk is az eredményeit. Tehát a részvétel kiszélesítése igen nagy figyelmet vonzott. Van Nisztároly úr hangsúlyozta a strukturális alapokkal való kapcsolat erősítését, és ő hangsúlyozta azt is, hogy az uniós szintű programok között hidakat kell képezni. Aztán a tudománya a társadalom erősítése céljából. Ez is nagyon fontos volt a szakbizottságuk számára, és azt kérték, hogy egy konkrét költségvetési sort is szenteljünk ennek. Decemberben ennek is prioritást adtunk, négy kiírást adtunk már közre. Tehát itt azt mondanám, hogy jó úton vagyunk, hiszen egyetértünk önökkel abban, hogy a tudományos oktatás és a tudományos pálya népszerűsítése igen fontos. A társadalomtudományok témája is felmerült, többen is megemlítették ezt a bizottságukból. És a társadalomtudományok köre teljes mértékben beágyazódott a szélesebb kontextusba, és ezt mi sem kívánjuk megváltoztatni. Még nem értük el teljesen ezt a célt, de jó irányba haladunk, már nagy lépéseket tettünk előre. Már kiadtuk az első olyan pályázati kiírásokat, ahol a társadalomtudományok már beágyazódtak, de lesz majd még egy második pályázati kiírás sorozat is. Tehát ezzel kapcsolatban is már pályán vagyunk, de nyilván haladnunk kell még. A nemek közti egyenlőség, a gender téma szintén sokuk számára nagyon fontos volt, és mi erre is kiemelt figyelmet fordítunk azok a tanácsadó csoportok, amelyeket létrehoztunk, azok nem 40, hanem 50 százalékos cél arányjal működnek, és el is értük, hogy ezeknek a tanácsadó csoportoknak a felét női kutatók teszik ki, mind az állami, mind pedig a magánszektorból. És igen, érdekes volt ez a folyamat, hiszen mi magunk is azt mondtuk, hogy ez nem lesz lehetséges, de az 50%-os arányt sikerült elérni. Azt hiszem ez is mutatja, hogy a bizottság elkötelezett amellett, hogy valódi eredményekkel álljon elő. És minden alkalommal, amikor lehetőséget adnak erre, én igyekszem megmutatni, hogy mennyire figyelembe vesszük azt, amit önöktől hallottunk a vita során. Aztán még a gender témával kapcsolatban egyértelművé tettük, hogy mindazok a pályázatok, amelyeket kapunk, kötelezően tartalmazzák, hogy hogyan veszik figyelembe a nemek közti egyenlőség kérdését. Ez egy újdonság, de a tudományos világban egy nagyon fontos újítás. És a tudományos panel az egészségért programot szintén többen kérték. Volt már ezzel kapcsolatban egy találkozónk, és a hónap végén lesz majd még egy. Ez egy összetettebb téma, mint ahogy korábban bármelyik oldal is gondolta volna, de azt hiszem, hogy idővel el fogjuk érni a kitűzött célt. Az egyszerűsítés egy fontos részét képezte a 2020-as Horizont programnak, és azt hiszem, hogy mindannyian, akik a teremben jelen vannak, kérték is ezt. A bizottság mikroszintű irányításától el kell jutnunk egy egységes finanszírozási rendszerig, és addig, hogy több időt, körülbelül 8 hónapot kapjanak a támogatások. 52 pontot határoztunk meg, és ezeket mind sikerült is megvalósítani. De hát, ahogy mondani szokás, az ördög mindig a részletekben rejlik, vagyis a megvalósításban. és az a legfontosabb, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen pályázni, és hogy lehető legrövidebb idő alatt eljussanak a támogatások az érintettekhez. Tehát itt is jó úton haladunk, és szállítjuk az eredményeket. Nem szeretnék túl hosszan beszélni, tehát dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani, és szerettem volna, hogyha önök számára is egyértelmű, hogy a bizottság odafigyel arra, hogy önök milyen véleményeket hangoztatnak. És az a zászlóshajó kezdeményezés, az Európai Kutatási Tanács, amelyet önök is messze menően támogattak, annak sikerült majd, hogy nem megkétszerezni a finanszírozását. És ezt a nagy presztízsű kezdeményezést, amelyet önök is támogattak, azt most már csak nem 15 milliárd eurós költségvetéssel tudjuk támogatni. Tehát teljesen összhangban cselekszünk azzal, amit a parlament kért tőlünk. Én nagyon sok dolgot tudnék még elmondani, sok mindennel tudnám még alátámasztani, hogy a politikai döntésekbe mennyire beépítjük a parlament véleményét. De az is igen fontos számunkra, hogy eljöhetünk ide önökhöz, és elmondhatjuk ismét, hogy száz százalékban figyelembe vesszük az önök véleményét. Köszönöm szépen! Grazie al direttore generale. Köszönjük, főigazgató úr! Most pedig természetesen a kollégáknak fogom megadni a szót. Elsőként a listámon szereplők közül van Nisztelrooy úr parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány rövid kérdésem lenne. A jelenlegi programozási időszakban mi a kifizetésekkel, hiszen az ambíciókról volt szó. Úgy tűnik, hogy az átmenet nagyon nehéz az előző pénzügyi időszakról a jelenlegire. A előző pénzügyi időszakból átvitát, görgetett összegekkel kapcsolatban is vannak nehézségek, vagy a következendő hónapokban bizony válaszsal kell szolgálni mindazok számára, akik ezzel kapcsolatban kérdéseket tesznek fel a kis vállalkozásokkal foglalkozó ügynökséget is említette. Valóban szükség van minden ilyen új dologra? Én szeretném, hogyha a tagállamokban rendesen működnének a dolgok, hiszen mégiscsak ott történik minden, folyamatosan a szubszidaritásról beszélnek, hát most itt a lehetőségük arra, hogy megmutassák hogy el tudják végezni a dolgukat. Igazán a mi feladatunk ez? Nem vagyok benne biztos. Az együttműködésről, illetve annak kiszélesítéséről beszélt. Uh, mi újság az együttműködés, a programok közötti együttműködésről, koordinációról, például a terület regionális fejlesztési programmal folytatott koordináció terén nem lehetne javítani a dolgokon? Tagállamok egymással megállapodásokat kötnek. Szeretném hallani az ön véleményét ezzel kapcsolatban, mert bizony közeledik, közelednek a választások, a Regionális Fejlesztési Bizottságban most tartanak egy nyilvános meghallgatást ez ügyben. Ön mit gondol, milyen színvonalúak ezek a programok? talán a márciusi meghallgatásra egyik szakértőjüket el tudnák küldeni. Köszönjük, Pródi úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Smith úrnak, hogy időt szakított ránk. A kutatás és fejlesztés mondanom sem kell, milyen fontos terület. Először is az egészségügy kérdését szeretném felvetni, amelyet különösen fontos területnek tekintünk. A gyógyszerek árának a csökkentése nagyon fontos számunkra, hiszen gyakran fenntarthatatlanul magas árakat állapítanak meg. A kutatás segíthet ebben, például ha keresik annak útját és módját, hogy hogyan lehet a bevezetendő gyógyszerek tesztelésének költségét csökkenteni. Következő kérdésem azzal kapcsolatos, hogy a, a humanista oktatás tekintetében az előttünk álló változások azt jelentik, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy nem anyagi jellegű javakat termeljünk, ettől lesz fenntartható a gazdasági növekedés. Szerintem ez nagyon fontos, ezt ez teheti lehetővé azt, hogy a közjó fogalma elterjedjen, hogy valóban az egyénnek ne csak az anyagi javakat, hanem a, a, a, az immateriális javakat is hajhásszák, ha fogalmazhatok így. Az éghajlatváltozás óriási károkat okoz világszerte. Erről azt hiszem egyetértünk. Az energetikai kutatások tagállamokkal nagyobb fokú szinergiát kialakítva talán könnyebben meg lehetne oldani ezt a problémát. A közös technológiai kezdeményezésekkel kapcsolatban bizonyos nehézségeket látok, főként a menetrend a határidők tekintetében. Ezek alapvetően ipari jellegű tevékenységek, ezeket nem lehet ilyen határidőkkel, menetrendekkel szabályozni, mint a Horizont 2020 mírő eh, elő. Úgy vélem, hogy arra van szükség, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet ezt a helyzetet javítani, eldolgozni. Uh, I am very happy to... Herzog Edith. Oh, Köszönöm, elnök asszony, örülök annak, hogy Smith úr itt van közöttünk, stratégiai partnerekkel érdemes kapcsolatot tartani, és azt hiszem mondanom sem kell, hogy stratégiai partnere marad önöknek az Európai Parlament. Az 1A köcsövetési fejezetben kutatásra, fejlesztésre sikerült növekményt kiharcolnunk, de hát a jelenlegi kereslet mellett pénz problémák vannak. Az bizony nem jó hír, együtt kell biztosítanunk azt, hogy amikor a tőves pénzügyi keret eh, félidős fölvizsgálatáig érünk, akkor még javítsunk a helyzeten. Minél hamarabb fel tudjuk használni ezeket a pénzeket, annál hamarabb valósulnak meg kutatási eh, projektjeink, mert úgy véljük, hogy a válságból való kilábalás egyik kulcsa ez. Beszélhetünk sokat arról, hogy a tagállamok miért döntöttek így a finanszírozás tekintetében, ahogy döntöttek. A kérdésem azonban ma önhöz a következő. Hogyan tudunk megbizonyosodni arról, hogy a tagállamok kutatási forrásaikat eh, nem eh, adják fel, és nem csak Brüsszelt kívánják, nézik fejőstehénnek, és eh, próbálnak innen pénzeket felszívni kutatási célokra. Ez nagyon fontos kérdés a jövő szempontjából. Ha valóban kevés a pénz, akkor visszatérünk az eredeti elvekhez. Ahelyett, hogy azon vitatkozunk, hogy a kevés rendelkezésre álló pénzt hogyan osszuk meg, kezdjük, menjünk vissza a KH-hoz, alapvető elvekhez. Gratulálni tudok csak önnek, hiszen a kutatási alap eddigi gazdálkodása valóban óriási siker. Úgyhogy csak így tovább. Grazie, la parola. Köszönöm. Toja, asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megköszönöm főigazgató úrnak, hogy eljött hozzánk. És természeten azt is, hogy az együttműködésben és a párbeszédben ilyen aktívan részt vesz. Nagyra becsülöm azt, hogy ennyire jól végzi a munkáját, és ennyire jó tempóban végzi a munkáját, valamint, hogy tiszteletben tartja a szakbizottságunk által meghatározott prioritásokat hallottunk az elvekről, hallottunk arról, hogy a jövőre nézve milyen kilátások vannak. Én a következő kérdést tenném föl. Vagy inkább javaslatot szeretnék tenni. Próbáljuk meg nem veszélyeztetni a horizont által tehető legnagyobb befolyást. Ez az az eszköz, amely nagyon sok tagállamnak talán az egyetlen lehetősége arra, hogy kilábaljon a válságból. Tehát ne engedjük meg azt, hogy azok a lehetőségeket, amelyeket a Horizont 2020 kínál, szétaprózódjanak. Hiszen ez gyengítheti a Horizont hatását. Olyan helyzetet teremtsünk, amelyben az információ áramlás megfelelő. Tehát tudják az emberek, hogy miről szól a horizont. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy Olaszországban hogy folyik ez az információ tájékoztatás. Mi a hetedik keretprogramban nem vettünk részt túlságosan aktívan, de pontosan ezért lehetne <clears throat> kérnem, hogy a Horizont 2020-szal kapcsolatban kapjunk megfelelő tájékoztatást és információt, hogy aztán tovább tudjuk azt adni az érdekelteknek, hogy tudjunk tanácsot adni. Tudjuk, hogy hova kell irányítani azokat az embereket, akik hozzánk fordulnak tanácsért. Na most a pályázatok odaítélésének eljárása. Ez egy kicsit szintén ismeretlen terület még számunkra, pedig ezek nagyon fontos kérdések. Az érdekeltek kérdezni fognak minket, hogy hogy folyik mindez, és szeretnénk tudni nekik megfelelő választ adni. Kollégáim már megemlítették az egészségügy területét, ehhez én is csatlakoznék de a legfontosabb az, hogy tájékoztatást kell tudnunk adni az embereknek arról, hogy milyen hogy folyik az eljárás egészen a pályázatok kírásától az odaítélésig. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is főigazgató úrnak, hogy eljött hozzánk ma, és tájékoztat minket a Horizont jelenlegi állásáról. Nagyon jó, hogy ezt megszerveztük, és különösen az a jó, hogy az európai választásokkal kapcsolatban is meg tudjuk tenni ezt a, meg tudjuk szervezni ezt a találkozót, kommunikálni tudunk önnel. Két konkrét kérdésem lenne. Az egyik Tojá kollégák, kollégá által mondottakhoz kapcsolódban, kapcsolódóan az új szervezeti felépítés hogy néz ki önöknél, az önök főigazgatóságánál, konkrétan hogy kezelik, hogy folytatják le a programokat, és hogy működnek ezzel kapcsolatban a hogy működnek ezzel kapcsolatban az ügynökségek. Tudjuk, hogy van egy külön ügynökség az KKV-kkel kapcsolatban, de ezen kívül a többi programok végrehajtásának lefolyásáról is szeretnénk tudni. Tudjuk, hogy vannak külső ügynökségek is, de a házon belüli munkája is érdekelne minket. Tudjuk, hogy a kutatóintézetek, egyet, egyetemek együttműködése célunk volt, vajon működik-e már megfelelőképpen ez az együttműködés? Ez lenne az első kérdésem. Második kérdésem pedig a programok tartalmára vonatkozik. Nagy vitát tartottunk itt a parlamentben az NSA megfigyelési botrányról. Az adatvédelmi irányelvet szeretnénk még a ciklus vége előtt befejezni. A digitális belső piacról, az európai felhőalapú számításról is beszéltünk, és Tudjuk, hogy a keretprogramon belül is van ezzel kapcsolatban elkülönítve egy nagy összeg. Szeretném tudni tehát, hogy ezen belül és az amerikai megfigyelési botrány fényében milyen biztonsági struktúrák kiépítését tervezik, vagy tették meg annak érdekében, hogy függetlenek lehessenek önök, hogy milyen pályázati kírások vannak ezzel kapcsolatban, <clears throat> hiszen tudjuk, hogy a képviselőket igen nagyon érdekli, hogy ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban milyen konkrét lépések történnek, hogy védjük meg a képviselőinket. Köszönöm szépen, Johnson kollégája a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm Robert Jans Mitznek és kollégáinak, hogy ilyen kiváló jelentést állítottak össze, és ilyen jó együttműködést folytatnak nekünk, a, velünk a horizont prioritásaival kapcsolatban. Köszönöm szépen hogy a e, nemek közötti egyenlőség perspektíváját is megemlítette. Tudjuk, hogy Régebben mi úgy gondoltuk, hogy ennél jobb eredményt nem tudunk elérni, és most pedig tényleg elértük az 50%-os arányt, úgyhogy ezt nagyon jónak tartom. Azon kívül optimistán nézem a Horizont 2020 jövőjét is, Ugyanakkor szeretnék kérdéseket feltenni, nem azért, mert bírálni szeretném önöket, hanem azért, mert szeretném, hogyha még többet el tudnánk érni. A KKV-kkel kapcsolatos az első kérdésem. A Eurostarral kapcsolatos eszköz az és a KKV-kkel kapcsolatos eszköz. Ez a két eszköz hogy tudja egymást jobban kiegészíteni? Ez az első kérdésem. A másik kérdésem pedig úgy gondolom, hogy Nisztelroy úr nagyon jól jó kapcsolatot teremtett a strukturális alapok és a Horizon 2020 között. Ugyanakkor elmondanám, hogy néhány tagállamban mégiscsak több prioritást kapnak a strukturális alapokon belül végzett tevékenységek, ezeknek kicsit több kompenzálás jut. Úgyhogy inkább a nehéz helyzetben leledző vállalatokat támogatják, ahelyett, hogy azokat támogatnák, akik bátran, innovatív módon próbálnak megműködni. És ugye tudjuk, hogy ez nagyjából a tagállamokon múlik, de talán tudjuk mi is ösztönözni azt az Európai Parlament részéről, hogy ez egy kicsit megváltozzon. Aztán a magánszektorral kapcsolatban is lenne kérdésem. Ők nagyon aktívak voltak, és véleményem szerint még mindig vannak források arra, hogy továbbra is aktív szerepet váljanak, és társfinanszírozzák az innovációt és a kutatást. Ezzel kapcsolatban tudna nekünk néhány információt adni? Hiszen úgy véltük, hogy a magánszektor nagyon aktívan fogja majd tudni társfinanszírozni a programot. Ott vannak még? Van még nekik szerepük? Tehát optimista vagyok, és remélem, hogy a magánszektor szerepét is ki tudjuk szélesíteni, ki tudjuk bővíteni. Én svéd vagyok, tudjuk, hogy más tagállamokban is az intézményekhez kötődik jó részt az innovációs akitatás, de mivel szeretnénk minél közelebb hozni az iparhoz ezt a tevékenységet, megkérdezném, hogy lesz-e egy szélesebb nyitás a magánipar, a magánpiac felé európai szinten. Köszönöm. Grazie. Allora abbiamo Köszönöm. A felénél tartunk a hozzászólók listájának. De most Smith úrnak fogok szót adni, hogy az első kérdés sorozatra válaszolni tudjon. Köszönöm szépen azt is, hogy kétfelé osztjuk a kérdéseket. A kifizetési hitelekre terelődött a szó. asszony és Ódi úr is bizonyára tudják, hogy a tanács ezeket szisztematikusan visszavágta. A hetedik eh, keretprogram eh, rendkívüli eh, vállalásokat tesz ezen a területen, és nagyon felduzzadtak ezek a hitelek. Jelenleg úgy néz ki, hogy 1,1 milliárd euróra rúg ezeknek az értéke. Ezek hatalmas problémák, és nagyon örülök, hogy ez felmerült, és bízom abban, hogy az Európai Parlament más szakbizottságai is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Hiszen nagyon sok projektet választunk ki, és adunk nekik hitelkeretet, de végül ezeket ki kell majd fizetni, és ez néhány év múlva nagyon nagy problémákat fog majd okozni. A kis és középvállalkozások a nekik létrehozott és már meglévő ügynökséget alkalmazzuk az ő esetükben, és nem nemzeti szervezeteken keresztül munkálkodunk, hanem a 2020-as Horizont program szervezetét használjuk erre a célra. Ők biztosítják azt, hogy a projektek működjenek, és a lehető legmagasabb színvonalúak legyenek a strukturális alapok és a Horizont program tekintetében egy igen gyakorlatias útmutatót készítünk jelenleg, ami nagyon könnyen használható, és megmutatja, hogy melyik programot milyen célra lehet felhasználni. De valóban az a helyzet, hogy igen, jó lehetőségünk adódik most arra, hogy a tudományra és innovációra elkülönített 60-70 milliárd eurót jól használjuk fel. Az intelligens specializációra gondolok itt most a régió főigazgatóság kollégáival. Igen szorosan együttműködünk, és gondoskodunk arról, hogy a tagállami illetékesek kidolgozzák az ezzel kapcsolatos terveket. Az első partnerségi megállapodásokat is jelenleg fogalmazzuk. Ezek tudják biztosítani azt, hogy a partnerségi megállapodások sokféle tudományos és innovációs tevékenységet lefedjenek. A biztosok közötti együttműködés ebben igen kiváló. Említették még az egészségügy kérdéseit, és azt, hogy a költségeket csökkenteni kell, különösen az új gyógyszerek kifejlesztésekor. Ez is egy igen fontos téma, és ezért indítottunk egy PPP tervet ezen a területen is. Így az új ötletek hamar utat találhatnak a piacra. És nagyon örülök, hogy a humán tudományok is felmerültek, hiszen ezek sokszor nem jelennek meg a kutatási projektekben, pedig nagyon nagyban hozzá tudnak járulni a társadalom értékeihez. Herzog asszony azt a rémálmot idézte fel, ami engem is kísért a Horizon programmal kapcsolatban. Ha azt látjuk, hogy nemzeti szinten visszavágják a projekteket, már pedig 600 milliós csökkentés történt, akkor mindazok, akik oda pályáztak volna, azok a Horizont programhoz fordulnak. Remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, de biztos, hogy nagyon sokan fognak majd jelentkezni. Nagy örömmel látom, hogy az Európai Kutatási Tanács elnöke is itt van, hiszen ez az ő feladatuk is. Herzog asszonynak igaza van abban, hogy a tagállamoknak is költeniük kell nemzeti és regionális szinten az innovációra. Továbbra is megtartottuk a 3%-os ígéretet, tehát azt, hogy a tagállamoknak 2020-ra a GDP-jük 3%-át tudományra és innovációra kell költeniük. És ezzel kapcsolatban idén egy nagyon érdekes dokumentumot, egy policy papert fogunk kiadni. Uri Rén alelnök és Gögen Kün biztosasszony fogja ezt majd jegyezni, és ez a társfinanszírozási intézkedésekről szól majd. Az európai szemeszter és a gazdaságpolitikáért felelős biztos, illetve az én biztosom, Gagan Quinn asszony fognak ebben felszólalni a tudományjal és az innovációval kapcsolatban. Toyview asszony helyesen rámutatott, hogy a 2020-as program keretében az is igen fontos, hogy különösen az ipari ágazat bizalmát megnyerjük. A korábbi keretprogramokban az ipari részvétel magasabb volt, mint a jelenlegi program keretében, de úgy gondoljuk, hogy most az egyszerűsítési terveinkkel ismét fel tudjuk éleszteni ezt a bizalmat. És nagyon ígéretes visszajelzéseket kaptunk a kisebb és nagyobb vállalkozásoktól is. Ők azt mondták, hogy ez az a program, amire vártak. Az odaítélési kritériumoknak teljes mértékben átláthatóaknak kell lenniük, a pályázóknak tudniuk kell, hogy mibe vágnak bele. Ezek a weboldalunkon láthatóak is. Ott mindenki elolvashatja, hogy hogyan értékelik a pályázatokat, kik a szakértők, és hogy mik az odaítélési szempontok. Ez az átláthatóság szempontjából is nagyon lényeges. És nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a nemzeti szervezetek milyen fontos szerepet tudnak betölteni. A nemzeti kapcsolattartó pontok minden országban nagykövetei a Horizont programnak, ők adnak iránymutatást, ők segítik a pályázókat. Nébla asszony mondott néhány szót egy új szervezetről. Mostanáig két ügynökség dolgozott a kutatási és innovációs területen. Eddig az Európai Kutatási Tanács és a Kutatási Tanács vett ebben részt. Ezeket az Európai Számvevőszék is nagyon hatékony intézményeknek tartja, ezért nem fogunk új szervezeteket létrehozni. Hiszen azt szeretnénk, hogy folytatni tudják ezt a nagyon magas színvonalú munkát. És azért is alkalmazzuk egyre jobban ezeket az ügynökségeket, mert ugyan 5%-kal csökken a, a személyzeti állomány, 30 milliárd euróval nőni fog a költségvetés 50-80 milliárdra. Tehát azokkal az erőforrásokkal kell gazdálkodnunk, amelyeket ránk bíznak az NSA kérdést is felhozták. A biztonsággal kapcsolatban is vannak eszközeink, és vannak kifejezetten olyan kezdeményezések, amelyek a kiberbiztonságot célozzák. Az Europollal is együttműködünk, erről tudok részletesebb információt is adni. És meg kell mondjam, ez volt az egyik legnehezebb része a pályázat kiírásnak, ugyanis több tagállam az Európollal hozta ezt kapcsolatba, és Krisztián Éler is részt vett az ezzel kapcsolatos munkában, de az ülés után tudok válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdésekre. A gender kérdéssel kapcsolatban igen fontos az, hogy a 40-hez képest 50%-ot sikerült elérni. A KKV eszközökben pedig biztosítottuk azt, hogy ezek átláthatóak legyenek minden szinten. És nagyon fontos a strukturális alapokkal való kapcsolat is. A magánszektor bevonását is hangsúlyozták, és a korábbi keretprogramokban nem volt olyan magas a részvétel, mint ahogy szerettük volna, ennek részben a bürokrácia az oka de, és azok a programok nem erősítették olyan mértékben az innovációt. De a Horizont programnál úgy gondoljuk, hogy mind a kisvállalkozások, mind pedig a nagyipari vállalkozások be tudnak majd kapcsolódni. És mivel mind a két vállalat kategória visszajelzése nagyon pozitív, a, úgy tűnik, hogy a gazdaságunk is profitálni fog ebből, hiszen végül a szerződésekhez kell visszakanyarodnunk, az a célunk, hogy Európa versenyképességét erősítsük. Bene. Térjünk át a hozzászólók második körére. Elsőként Zaleszki úr kap szót. Signora Presidenta, Director General. Elnök asszony, főigazgató úr, a lengyel parlamentből azt a hírt kaptam, hogy nem ő tudják elfogadni azokat a csodálatos célokat, amelyeket lefektettünk a 2020-as programban. Szépek, logikusak, de az az aggodalmuk, hogy a a fejlett ország, most már fejlett országoknak nem kellett ilyen szigorú szabályok mellett fejlődnie, nekünk viszont ilyen szigorú szabályok mellett kellene őket úttól érni. Nekem tetszenek ezek a szabályok, de még kicsit, mintha a felhő között járnánk, legyünk reálisabbak. Lenne egy megfigyelésem, tetszik a maga a horizont elnevezés is, hogy hosszabb távon gondolkodunk, hiszen a tudomány már csak ilyen olyan, mint egy, mint egy nő, akinek szeszélyes nő, ezért hosszú távon kell gondolkodnunk. A kutatók szorosan kapcsolódnak az iparhoz, ami jó és rossz egyszerre. Az alapkutatás kapcsán nem tudhatjuk, hogy ki, mikor és hol fedez fel olyas valamit, ami világunkat összes mindenkorra megváltoztatja, tehát kell az iparcentrikus kutatás és kell az alapkutatás, amely teljesen bőrnek kell, legyen. Az agykutatás nagyon drága, nagyon bonyolult, de a kutatás egyik új területe, hogy kiderítsük, mi folyik a fejünkben, de hát ez roppant költséges kutatási terület. A kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban valóban kicsik, de roppant innovatívak. Az Európai Bizottság egy által támogatott egyik projektben is részt vettem, ami jól mutatja, hogy ilyen kis cégek is eh, lehetnek az innováció és a kutatás fellegvára. Ezek eh, az önálló kutatók megérdemlik a támogatásunkat, hiszen Európát ők építik. túlságosan nagy hangsúly kerül a műszaki területekre. Pródi úr e, egy hagyományos e, tudomány e, terület képviselőjéként mondta azt, hogy a, a szociális társadalom tudományok bocsánat, területét sem szabad elhanyagolnunk. Hogyha valóban egy boldog Európát kívánunk építeni, akkor a társadalomtudományok, például a pszichológia nem elanyagolható. új jelenség az, hogy az emberek aggódnak a, a, a jövőjük miatt. Németországban például ez egyre gyakoribb. Miért van ez így? És utolsó kérdés, igazgató úr, az ön hatásköréhez tartozik ez. a különböző projektek elemzői pontosan hogyan fedik le az európai térképet. Kérem a többi kollégát, hogy tartsák magukat az időhöz, különben nem tudjuk befejezni. Időben is nem érünk a végére. Kiedy mowa o procedurach i o poszanowaniu uczciwych za... Gerek úr. To uważam, że podstawą byłaby anonimowość projektów. A dlaczego? bo wielkie znane firmy... Köszönöm. Bizonyos projektek anonimitása garantálandó, hiszen vannak óriási cégek, amelyek anonimitás nélkül a versenyképességüket elvesztik más kis projektekkel szemben. Lengyelországban például bizonyos innovációs projekteket veszélyesnek gondolhatnak egyesek, az anonimitást egyes projektek esetében szerintem jó ötlet lenne bevezetni. Köszönjük. Jean-Pierre Ódi következik. Köszönöm. Elnök asszony, először is főigazgató úrnak én is szeretnék köszönet mondani, és hogyha megengedi, akkor pár megjegyzést tennék. Előző is a a kifizetésekkel kapcsolatban 1,1 milliárdról beszélünk, amikor a többes pénzügyi keretre megállapodtunk, akkor azt mondta az elnökünk, hogy a, semmit sem írok hogy a kifizetési előirányzatokat nem garantálják. Aztán utána úgy tűnik, hogy mégis probléma van ezzel. Az egyszerűsítés üdvözlendő, a kérdésem csak az, ön szerint ön hogy látja a jövőt a jelenlegi beszámoló alapján? Egy politikai felülvizsgálati záradék is szerepel jelenlegi meglepetésben 2016-ra, nagyon sok új politikai eleme van ugyanis a programnak, az államháztartást rendbe kell tenniük a tagállamoknak. Új parlament, új bizottság, új tanács, európai tanácselnök lesz. Ön szerint a 2014-es választásokat körülvevő vitában talán érdemes lenne le tesztelni azt a gondolatot is, hogy a kutatási politika legyen egy tényleg európai szintű szakpolitika, hogyha a tagállami szintről, az európai szintre megyünk, szerintem ez jó lenne, föl kellene vetni a vitában ezt a gondolatot is. A tagállamok közötti koordináció tekintetében én azt javasoltam, hogy az európai számövőszék és a nemzeti az végezzenek egy auditot arra vonatkozóan, hogy a regionális, nemzeti, európai szintek bizonyos témákban hogyan működnek együtt, például a védelmi területen, a diplomácia területén, minek minden európai országnak külön hadsereg, amikor nincs is ellenség, miért kell mindenkinek nagy költséget fenntartani New, Washingtonban külön-külön-külön, erre gondoltam. A kutatásban miért ne lehetne az Európai Tanács szintjén is felvetni ezt az ötletet. Van Rompoy úr összehívja mondjuk az európai kormány államfőket védelmi ügyekben. 2014 márciusi csúcson például az Európa 2020-as eh, programnak eh, lassan a félidejéhez érkezünk. A kutatást a félidős felülvizsgálatban hogyan fogják kezelni? Elnök asszony, még egy pillanatot, ha megenged. A tanácsa a versenyképességgel, az energiárakkal, a növekedéssel, infrastruktúra, szabványok, a kutatás, az intelligens specializáció és a generikus technológia kérdését vizsgálják. Miért ne lehetne egy európai szintű elképzelésünk a kutatással kapcsolatban? Szerintem igazán itt az ideje, hogy a tudomány és a kutatás európai szintű szakpolitikává váljon. Köszönöm, Koreira de Campos. Koreira úr következik. Obrigado pela sua vinda aqui. Eh, Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, köszönöm, hogy főigazgató úr eljött hozzánk. Politikailag nagyon korrekt módon nyilatkozik, amikor eh, a számunkra fontos témákról nyilatkozik, a KKV-kről, a nemek közötti egyenlőségről, a társadalomtudományokról és a bürokrácia csökkentéséről. Tudjuk, hogy az Európai Kutatási Tanács számára ezek mind fontos témák. De azért hadd tegyek föl néhány kérdést. Világos, hogy bevezetője széles, átfogó volt, és szívesen válaszol minden kérdésre, amely a prezentációjával kapcsolatos. De hadd tegyek fel két gyakorlati kérdést. Az elmúlt program vége felé az eszközök tagállami támogatásával probléma volt. Ugye mi nem sokára vége a hetedik kutatási keretprogramnak. Lehetséges lenne-e, hogy a közösségi támogatást megemeljük? Aztán Johansson úr a regionális alapokról beszélt, és a tagállamok és a regi főigazgatóság közötti együttműködés. Ugyanakkor a víz energiák, vízenergia kihasználása fontos volt a villany áramtermelés szempontjából, most pedig valahogy úgy tűnik, hogy elmozdultunk ez, ettől a témától, pedig nagyon fontos lenne mindez, például az energia tárolásának kémiai módszere, erre, ezzel kapcsolatban volt egy workshop, rengeteg érdekes dolog van, és én nem is akarom meghatározni, hogy melyik energiaforrás kellene jobbnak tartanunk a másiknál, csak úgy gondolom, hogy egy kicsit szélesebb körben kellene kiterjeszteni a keresést ezzel kapcsolatban. Végül pedig úgy gondolom, hogy a az árva gyógyszerek, az árva betegségek, külön, különleges betegségekkel kapcsolatos gyógyszerek kifejlesztésére is gondot kéne fordítanunk, és ez sokkal, sokkal hatékonyabb lenne akkor, hogyha összekötnénk a különböző helyeken végzett kutatást. Nagyon röviden szólnék hozzá. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor elhangzott már, hogy ez a keretprogram valódi vízválasztó lehet a hasonló programok történetében. És van egy téma, ami nagyon szükséges ahhoz, hogy ez valóban így legyen. Az, hogy az egyszerűsítés és a részvételi szabályok hogyan alakulnak. Ez egy olyan terület, ahol nagyon sok probléma és panasz merül fel általában. Mind a kutatók, mind pedig a KKV-k nagyon sok problémát jeleztek ezzel kapcsolatban. És azt hiszem, hogy a bizottságnak itt kellene olyan eszközöket és módszereket megalkotnia, amelyekkel hatékonyan le lehetne küzdeni azokat a gyakorlati akadályokat, amelyek felmerülnek. Erre lenne szükség ahhoz, hogy igazi vízválasztó lehessen ez a program. Azt szeretném kérdezni, hogy mit gondol erről a bizottság, milyen módon kívánja végrehajtani ezeket az intézkedéseket, hogyan tudjuk elérni azt, hogy ez egy igazából más program legyen, mint az eddigiek. Köszönöm. Grazie, Pilar, kollega Ormak. Köszönöm, Pilar. Hökmárk úr szó. Köszönöm szépen, két rövid kérdésem lenne. Az első. Már nagyon régóta célunk itt a parlamentben a bürokrácia csökkentése, a kutatási keretprogramokkal keretprogrammal kapcsolatos munkában. Ugyanakkor szeretnénk minél jobban szabályozni, hogy a pénzek milyen módon kerülnek felhasználásra. Remélem, hogy az önök döntései valóban bürokrácia csökkentő hatással bírnak, de szeretném tudni, hogy hogy kívánják biztosítani azt, hogy az európai kutatók a különböző programokba való belépéskor kevesebb bürokratikus akadályba ütközzenek. Másik kérdésem strukturális alapokkal kapcsolatos. Mit tesznek annak megkönnyítése érdekében, hogy a strukturális alapok könnyebben együttműködjenek a Horizont 2020-szal. És szeretném külön kiemelni, hogy mennyire röviden tettem fel a kérdésemet. Grazie, la parola al collega Ibner, prego. Köszönöm szépen, Ibner kollégájé a szó. Köszönöm szépen. Mindannyian reméljük, hogy a Horizont 2020-as új program jó eredményeket fog hozni. Először is szeretném tehát megköszönni főigazgató úrnak ezt a tájékoztatást, és azt, hogy elmondta, hogy a KKV-k számára egy új ösvény nyílik majd ezen a programon belül. Tudjuk, hogy a KKV-k nem csak az innováció területén, hanem a munkahelyteremtés területén is nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát a KKV-knak KKV-két felelős külön ügynökség felállítása valóban jó ötlet volt. Az eljárások egyszerűsítése, a bürokrácia csökkentése is fontos eredmény, hiszen akkor az KKV-k is sokkal könnyebben tudnak innovációba fogni nagyobb akadályok nélkül. Tudjuk, hogy az energia számára 15%-nyi forrást különítettek el. Az lenne a kérdésem, hogy tanácsos lenne-e a programon belül külön kiválósági központokat kiválasztani Európában annak érdekében, hogy ők specifikusan azzal foglalkozzanak, hogy a megújuló energiákat milyen módon lehetne, milyen újfajta módszerekkel lehetne tárolni. Tudjuk, hogy ezek az energiák elérhetőek, de hogyha 40%-ra szeretnénk az arányukat emelni 2030-ig, akkor most kell azzal elkezdeni foglalkoznunk, hogy hogy tudjuk tárolni majd ezeket az energiákat. Tehát a kutatásnak most kell elkezdődni annak érdekében, hogy majd mikor az a százalék megemelkedik, meg, akkor tárolni is tudjuk azokat. Köszönöm szépen. Smith úré a szó. Köszönöm szépen, Szártori asszony, köszönöm a különböző megjegyzéseket. Nagyon gyorsan fogok válaszolni, mivel még nagyon sok más témát is meg kell említenünk. Nagyon világosan elmondta az első hozzászóló, hogy a Horizont 2020-on belül a tudománynak kell vezérelni az alapkutatást. És ez a mi célunk is. Nem olyan Horizont 2020-at szeretnénk teremteni, amely küldetés vagy alkalmazott tudomány vezette, hanem a lehető legnagyobb összegeket szeretnénk az alapkutatásba befektetni. Megemlítette a, az agykutatást, erre több mint egy milliárd eurót szántunk, és számunkra is nagyon fontos ez a program, nagyon érdekes is, hiszen az agy még viszonylag érintetlen terület, viszont rengeteg felbe, fed, fedezni való van még a, a, ezen a területen. Nem csak a technikai területeket és a természettudományokat kell tehát kutatnunk, ahogy azt többen is említették, hanem a társadalomtudományokat, a bölcsészettudományokat is. Olyan megközelítést alkalmazunk, amelynek során a nagy társadalmi kihívásokat is megkezelni tudjuk, tehát például a társadalom előregedése, demográfiai problémák, de akár a cukorbetegség, bármilyen más probléma is kompletten kezelhető, hiszen a cukorbetegség például nem csak orvosi kérdés, hanem hozzáállási, viselkedési, életmódbeli kérdés is, és ezért fontos, hogy az orvostudományokon kívül a, az európai gyógyszergyártókat és a társadalomtudományt is bevonjuk ennek kutatásába. A névtelenség is érdekes felvetés, és ezen belül az értékelők néptelensége is fontos kérdés, hiszen el tudjuk képzelni, hogy egy értékelő, aki egy 50 milliós projektet értékelés után utasít el, hogy mennyire fontos feladat nehezedik a vállára, úgyhogy ezért en, az, az értékelők védelmére különösen nagy figyelmet fordítunk az egész rendszeren belül. Odi úr a kifizetési eh, kreditekkel, hitelekkel kapcsolatban itt valóban vannak problémák. Talán eh, jelenleg az rövidtávú eh, hitelekkel foglalkozunk, itt csökkentjük az elő, előzetes hitelezést, ugyanakkor egy olyan hitel, össz, hitel tömeg gyűlik össze, amely egyszer majd csak muszáj kifizetésre kerüljön, és akkor aztán problémák kerülnek, problémák lesznek. Különösen azért, mert majd a Horizon 2020 területén megint csak fölmerül az előfinanszírozás, előzetes finanszírozás kérdése. Úgyhogy az biztos, hogy ezt a kérdést meg kell nem sokára oldanunk kifejezték azt a kérésüket, hogy az európai gazdaságpolitika központjába is hangsúlyosabban szerepeljen az innováció és a tudomány. Mi ezt teljes mértékben támogatjuk, hogy ez a csúcs találkozók témájaként is felmerüljön. Rén és Gogen Quinn biztosokkal is sokat tárgyalunk arról, hogy a gazdaságpolitikának is központi eleme legyen a tudomány és az innováció. Sajnos ezt még nem tudtuk elérni, még nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy az európai szemeszternek, az ország specifikus ajánlásoknak és egy, egy, egyáltalán az európai gazdaságpolitikának is fő vonása legyen ez. Egyszer majd el fogjuk érni. A strukturális alapokat is sokan említették, és elmondanám, hogy a régió két felelős főigazgatósággal együttműködve biztosítjuk azt, hogy a partnerségi megállapodásokon belül a tagállamok, tagállami együttműködésben valóban legyen megfelelő eredmény. Nem arról van szó, hogy mindenki, mindenki építsen egy nanotechnológiai központot, hanem hogy a strukturális alapok által a tudományba, innovációba fektethető összegeket valóban használják ki. A villamos energia, az e, energiatermelés ezzel kapcsolatban tényleg a tárolás a legfontosabb feladat, és örülök neki, hogy a hidrogén és az üzemanyag cellákkal kapcsolatos tudomány, tudományos kutatás jól megy, hiszen a tárolás az, ami e, jelenleg megakadályozza továbbjutást ezen a területen. Ritka betegségeket is megemlítették. Azt olvastam, hogy 8000 ilyen ritka betegség létezik globális szinten a világon, és nemrég ezért egy hálózatot is megteremtettünk a kanadai, japán és brit központok közötti együttműködés területén, amely megkönnyíti az ezek, ezeknek a betegségeknek a kutatását és az egy, ezzel kapcsolatos együttműködést. Szó volt még a hozzáférésről arról, hogy a programokhoz könnyen hozzá kell tudni férni. Ezért biztosítjuk azt, hogy az információt felhasználóbarát módon közzétegyük online, és ezen kívül még nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a nemzeti kontaktpontok jól működjenek hiszen nem Brüsszelből lehet ezt mind vezérelni, Európa minden tagállamában, régiójában nem lehetünk jelen. Ezért fontos, hogy minden tagállamban a nemzeti kontaktpontok jól működjenek, ezeket persze a tagállamok állítják föl, de mi tanúsítjuk, mi adunk nekik engedélyt, és mi képezzük ki az ott dolgozókat. Nagyon fontos, hogy a rendszerbe engedjük be az új részt venni kívánókat is, ne legyen ez egy ilyen zárt klub. Minél többen vesznek részt a rendszerben, annál jobb. És itt a nemzeti kontaktpontok szerepe rendkívül fontos. A bürokrácia csökkentéséről sokan beszéltek. Megkérdezték, hogy milyen intézkedéseket teszünk ennek érdekében. Kavályó asszony írt egy jelentést, öt 52 vagy 54 javaslata volt arra vonatkozólag, hogy mit tegyünk. Én ezeket egyenként ki tudnám pipálni, mert a, az egységes támogatástól kezdve minden javaslatot komolyan vettünk, és ezek vezetik most a, a kezünket tulajdonképpen, és ezeknek alapján próbálunk meg minél több konkrét intézkedést bevezetni annak érdekében, hogy a bürokrácia minél kisebb mértékű legyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek érdekében sokat tettünk. Az energiára mindenki szeretne több forrást fordítani, egyetértek ebben, ezt intézményi szinten kell elérni terveim között szerepel ez is, és az energiatárolás területén én úgy gondolom, hogy az állami és magán eh, szektor közötti együttműködés szerepe a legfontosabb, és itt kérném az együttműködésüket annak érdekében, hogy az erről szóló, tehát az állami magánszektor közötti együttműködésről szóló tárgyalás segítség, hogy minél előbb véget érjen. Az utolsó ülés február 29-én lesz majd. Remélem tehát, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályt még nem, nem sokára el lehet majd fogadni. Végül pedig szeretném kifejezni köszönetemet nem csak a jelenlevőknek, hanem Jack Metének és Flagellálinek, valamint Szavenelli kollégáimnak is, akik első osztályú munkát végeztek annak érdekében, hogy a Horizont 2020 elindulhasson. Köszönöm szépen! a Köszönjük szépen! A szakbizottság nevében köszönjük eh, Smith úrnak és sok sikert eh, kívánunk a munkához, várom, hogy eh, hamarosan újra találkozzunk. Akkor lépjünk is tovább a következő, a következő napi rendi pontra. Azok, akik eh, szeretnének távozni, azok kérem, hogy most rögtön tegyék meg. mert most a nyilvános meghallgatás következik az Európai Kutatási Térségről. illetve a Horizont 2020 programról. Madame, je voulais vous dire mes condoléances et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 Akkor gyorsan, fiatalosan, frissen lássunk hozzá a második nagy napi rendi pontunkhoz. Kis késésben vagyunk, egy szűk fél óra. Mindösszesen a késés. Egy nagyon, számunkra nagyon fontos kérdéssel folytatjuk, ami a Horizon 2020-hoz szorosan kapcsolódik. A ma, mai vitában eddig elhangzott hozzászólásokban ból ez mind-mind kiderült. Nehéz lesz, de meg kell próbálnunk azt, hogy 2020-ig valóban képítsünk egy európai kutatási térséget. Ezzel kapcsolatban az elmúlt években a kezdeményezéseknek se szerint se száma. Tehát az ügyben, hogy szükség van az európai kutatási térségre, nincs köztünk véleménykülönbség, ugyanakkor politikailag roppant kényes dolog ez. Nem is húzom tovább a szót, megadom Jean-Pierre Bourguignon professzor úrnak, aki az Európai Kutatási Tanács újonnan a frissen kinevezetett, kinevezett elnöke. Parancsoljon! Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és beszélhetek önökhöz, miután elfoglaltam pozíciómat. Az Európai Kutatási Tanácssal kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni önökhöz. Azzal kezdeném, hogy röviden elmondom, hogy nagyon sok módon segíti az Európai Kutatási Tanács az Európai Intézmények munkáját. A tudományos közösség hívta életre és a Science in Europe kezdeményezés keretében hozták ezt létre. És több európai ország illetékes minisztere is támogatta, illetve a bizottság részéről is támogatást kapott ez az intézmény. Az Európai Kutatási Tanács felállítása Potocsnyik biztos úr mandátuma alatt valósult meg, és a hetedik keretprogram IDEAS programjának elemei is ide tartoznak. Meglehetősen természetes módon alakult ki ez a szervezet, és Smith főigazgató, illetve Gagankin biztos asszony is segített a létrehozásban. A Horizont 2020-as program is jelentős költségvetési emelést kapott, és tudom, hogy itt is sokan dolgoztak azért, hogy ez megvalósuljon. A Horizont 2020-as programban csak nem megkétszereződött a költségvetésünk, és ez nagyon fontos az intézmény számára. Vannak olyanok, itt a tudósokra gondolok, akik csalódással fogadták ezt, ugyanis csak a Horizont 2020 program vége felé kapunk majd több forrást. Az Európai Kutatási Tanács nagyon gyorsan elstartolt, és a tudományos közösség nagy mértékben támogatott minket. Nemzetközi szinten és más országokban célponttá váltak azok, akik a mi berkeinken belül dolgoznak, ez is jelzi, hogy milyen magas színvonalú intézményről van szó. És alapvető jelentőségű az is, hogy az alapkutatást támogató szervezet miért a Horizont 2020 programon belül jött létre. és ez a kutatás és innováció közötti megalapozott és szükséges összekapcsolódást valósítja meg. Az alapkutatás természetesen új ismereteket hoz, de olyan magas szintű kutatókat és tudósokat képez, akik teljes mértékben nyitottan tevékenykednek és az egyes tudományterületek között meglepő kapcsolatok is születtek. És ez nagyon jó előkészítés volt ahhoz, hogy az alapkutatás és az ipari fejlesztés hogyan tud egymásba kapcsolódni. A Google is két ember együttműködéséből jött létre, akik találtak egy olyan matematikai algoritmust, egy olyan eszközt, ami teljesen új volt, de amelyet demonstrációs célra már mások is használnak. És ők vállalkozói szinten is újítóak voltak, és egy olyan üzleti modellt hoztak létre, amely megteremtette azt a vállalatot, amit ma ismerünk ez megdöbbentő, hiszen vannak olyan, hiszen mindannyian használjuk a Google-t nap mint nap, de nem fizetünk érte, de vannak mások, akik pedig fizetnek a szolgáltatásaikért. Ez egy olyan példa, amit érdemes részleteiben is megvizsgálni. A jelenlegi tudomány a gazdaságban is jelentős tényezővé vált. És egy másik példát hoznék, ami az ipar világából érkezett. Az F társaság egyik mérnöke egy olyan módozatot dolgozott ki, amivel az olajmezőket jobban fel lehet tárni. És tudósokkal beszélgetve kiderült, hogy egy nagyon új jelkezelési módot talált ki, amit angolul wavelets-nek neveznek. Ez egy nagyon általános jellegű felfedezés volt, és ez az új felfedezés nem csak az olajkutatásban vált jelentőssé, hanem bármi, bármilyen jel, például hangok vagy képek során is. Tehát például a tömörítésben is fontos szerepet játszhat, akár csak a, ez, a JPEG 2000 formátumba került ez bele. Ez egy nagyon egyszerű példája annak, hogy egy mérnök felfedezése hogyan fejlődhet tovább, hogyan mélyíthetik azt el tudósok, matematikusok, informatikusok, és hogyan tudja az alkalmazási területét is kiszélesíteni. Ezek tehát az alapkutatásnak azok a jellegzetességei, amelyek megváltoztathatják a tudományos kereteket is. És még egy dolog, amit szeretnék kiemelni, az Európai Kutatási Tanácsnak az a felelős döntése, hogy a költségvetése kétharmadát fiatal kutatókra fordította. Jelenleg három programunk van, a Starters program, tehát azok, akik még csak indulnak a pályán, a másik a Consolidator, azok, akik 7-12 éve kapták meg a diplomájukat, a harmadik pedig a senior kutatókra fókuszál. És próbálunk ezekre a programokra igen sok pénzt fordítani, évente 7 milliárd eurót 1,7 milliárd eurót adunk ezeknek a kutatóknak, és lehetővé tesszük, hogy a saját csapatukat felépítsék. Ez egy nagyon erőteljes üzenet arról, hogy megbízunk bennük, és igyekszünk mindenkit meggyőzni arról, hogy a, a bizalom légkörében Európában tudunk kutatási csapatokat építeni, és hogy ezek fenntarthatóak. Azt is mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy van egy olyan veszély, hogy amikor kivételes kutatókat emelünk ki, akkor egyes országok úgy gondolják, hogy el kellene csábítaniuk ezeket a kutatókat saját magukhoz, de mégis a fiatal kutatók támogatása nagyon fontos. Két olyan kérdéssel zárnám, amelyet már a korábbi hozzászólásban is elmondtak, a főigazgató úrra gondolok különösen. Két alapvető egyensúly hiány jelentkezik az európai kutatásban. Először is a földrajzi eloszlásban, különösen az Európai Kutatási Tanácson belül, ami pedig a nemek közti egyensúly hiányt illeti. Az egyensúly ezen a területen nagyon fontos lenne, ahhoz, hogy minél többen részt vegyenek a kutatásban, és döntő fontosságú, hogy minél több nőt is bevonjunk a tudományos munkába. A problémák kezelése már nem ennyire egyszerű, célokat kell kitűzni és a főigazgató úr nagyon egyértelműen kimondta, hogy a bizottságnak mik a céljai. A matematika például egy olyan terület, ahol nagyon kevéssé képviseltetik magukat a hölgyek. Más területeken már közel vagyunk az egyenlőséghez, tehát a fellépéseink nem mindenhol egyformák, nagyon célzott intézkedésekre van itt szükség és segítenünk kell leküzdeni azokat az akadályokat, amelyek a fiatal kutatónők előtt tornyosulnak. És van még egy olyan tényező, ami nagyon fontos Európa harmonikus fejlődése szempontjából. Előfordul az, hogy a egyes országokban nagyon magas szintű az oktatás, és ezért más országokból is oda vándorolnak a fiatalok. Mi ebbe közvetlenül nem tudunk beavatkozni, de az új tudományos tanács, amely múlt héten ült össze először, úgy döntött, hogy proaktívan kell fellépni, és ahogy az már felismerült a strukturális alapok felhasználása során, azok a kutatók, akik kevésbé fejlett infrastruktúrájú országokból érkeznek, azokat össze kell kötni a nemzeti intézmények, illetve a bizottság vonatkozó szervezetébe, különösen a régió főigazgatósággal és a tudományos világ, amelynek mi valamilyen szinten képviselőnek is tartjuk magunkat, részt kell, hogy vegyen azoknak az új eszközöknek a meghatározásában, amelyeket majd be fogunk vezetni. Ezek közül az egyik legfontosabb a legjobb fiatal kutatók követése, segítése. Ők az első akadályokat már megugrották, őket egyszer már kiválogatták. Köszönöm szépen a figyelmet! Eh, Köszönöm szépen Burgenyon úrnak az előadást. Következő előadónk dr. Detlef Müller-Wiesner, az Airbus csoport elnöke. Tessék, meg is adom rögtön a szót. Okay. Uh, Could you make this operate here, please? Okay. Uh, thank you, uh, Mrs. President of IT. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagyon örülök, hogy az ipar egyetlen képviselőjeként ugyan, de jelen lehetek. A tudományos életjeles képviselői körében felmerülnek bizonyos kérdések, például amikor a tudományos intézeteken kívül is folyik kutatás. Az Airbus csoportnál dolgozom, és ezen a dián láthatják, hogy 5 ezer embert alkalmazunk a kutatás területén, 5000 kutató hatszoros növekmény ez az elmúlt években a számos területen dolgoznak, csak kutatással foglalkozik ez az 5000 ember. Egyébként ez a munkaerő teljes foglalkoztatott létszám 3%-át jelenti. A forgalomra vetítve a 3%-os európai célt teljesítjük. ha az európai erre a célra Európában költött pénzeket nézem, akkor ez egyharmadát teszi ki az Airbus csoport kutatási költségvetésének. A kis és középvállalkozások dinamikájáról is beszélhetünk. Van egy, egy ilyen innovációs inkubátor programunk, amelyben megpróbáljuk ezeket a kis cégeket is bevonni a kutatási projektjénbe. Például egy ma még nem létező cég szerves anyagokat pár perc alatt kimutat az ivóvízben. szellemi tulajdonjogokra majd visszatérek, de az mi ágazatunkban talán a mi szellemi tulajdonjog portfóliónk a legnagyobb. Nekünk van a legtöbb védett szabályunk ahogy tetszik. A, a világ 50 legnagyobb cégek között szereplünk e tekintetben, 30. helyre tett minket az Európai Bizottság a vállalkozóknak, a beszállítóknak átadjuk ezeket a kutatási eredményeket, ami igazi spillover hatást eredményez, és hozzájárul a kis és vállalkozások fejlődéséhez, főként a gyártóiparban. Uh, a little bit more specific to our mm, relationship with small and medium-sized enterprises. Hogyha konkrétabban akarok szólni a KKV-kkal fenntartott kapcsolatokról. Ne. Research insight of small and medium-sized enterprises. On the other hand, a kutatás az egyik ilyen nagyon fontos terület. Az ipar nevében azonban azt is elmondhatom, hogy a, a KKV-k sikeréhez a legnagyobb mértékben az járul hozzá, hogyha szorosan együttműködünk, hiszen nyilván nem a, egy nagyon konkrét ö, ö, piacról van szó, és a gyártók diktálják, azaz mi, diktáljuk a stratégiát, szükségünk van a kis és középvállalkozásokra, ugyanúgy a kis és középvállalkozásoknak is szükségük van a, a gyártócégekre. Miért van szükségünk a KKV-kra? Azért, mert gyorsan tudnak eh, reagálni a változásokra. 5000 eh, kutatónk van, olyan helyzetben vagyunk kicsit, mint az Európai eh, Bizottság, lassan alakul, a döntéshozatal nagyon lassú és nehézkes, a kis és középvállalkozások sokkal gyorsabban döntenek Hogyha mondjuk egy 800 ezer fős cégről van szó, közepes cégről, akkor maga a, a tulajdonos egy pillanat alatt meghozhat egy stratégiai döntést. Nálunk ez nyilván sokkal bonyolultabb összetett folyamat, Visszatérve a szellemi tulajdonjog portfóliónkra, nos, a kis és középvállalkozásoknak normális esetben nincsen meg a lehetőség pénzük arra, hogy mondjuk egy szellemi tulajdonjogot, egy, egy, egy szabadalmat levédessenek, és azt fenntartsák Amerikában, Kínában, de velünk működve meg tudják védeni az innovációt, az új eredményeket. De ha csak KKV-kat támogatnának kutatási költségvetésből, az sem lenne túlságosan intelligens, mert arányaiban a KKV-k sokkal kevesebbet költenek kutatásra, fejlesztésre, mint mondjuk a nagy cégek, éppen ezért a nagy cégekről sem szabad elfeledkezni, mondjuk a Horizon 2020-ban, illetve a kutatási keretprogramban. Úgy érezzük, hogy a Clean Sky 2, Clean Sky 2-es, a Caesar programokban az Excel, az elektronikus GTI és még a biztonsági iparban is ezek a cégek tudnak legjobban, leggyorsabban piacra lépni, WTO szabályokat betartva, és ezáltal pénz áramlik vissza Európába is, hiszen korán gyorsan piacra lépnek egy termékkel, gyorsabban, mint a versenytársak, ezek az úgynevezett demonstrátorok, vagy egy példamutató útörő cégek. Ugyanakkor a level 2-es, level 2 szintű kutatási projektekre is szükség van, tehát hogy ez a második szint, ez fontos, de nem vagyunk benne biztosak, hogy ha ezt túlságosan, ennek az arányát túlságosan megnöveljük, mondjuk az alapkutatás kárára, akkor az mindenki szempontból előnyös. A nagy kutatóintézetektől pontosan tudjuk, hogy mit várhatunk. Végezetül mit várunk a Horizon 2020-tól. Um, in a certain way, um, happy with the final stage of the rules of participation. A részvételi szabályok végső formájával alapvetően elégedettek vagyunk, visszatérve a szellemi tulajdonjogokra. Eh, az Európai Bizottsággal, Parlamenttel, a 46.3-as eh, eh, cikről sokat vitáztunk a részvételi szabályok tekintetében. Örülünk annak, hogy ez végül törlésre került, mert elmondtuk azt sokszor, hogy nekünk nem csak kutatási célokra, hanem azt követő felhasználásra is minden szellemi tulajdon jogi hátteret fel kell fednünk. Ez teljesen tönkreteni az ipart, hogyha a szellemi tulajdonjogok szabad felhasználásához vezetne. A, a nagy megállapodásra azonban nincs egy hátsó kisajtó, eh, amivel ez kijátszható. A kiberbiztonság, a, a biztonság kérdése a kutatásban, hogyha nyilvánosságra kellene hozni a kiberbiztonsági fejlesztéseinket, akár egyből a hackereknek is odaadhatnánk. Tehát a 46-os törlése az nagyon fontos számunkra. Hogyan képzeljük el a légiközlekedést eh, Európában 2050-es Flightpath 2050 ez az elképzelésünk, amely jelentősen csökkenteni a légközlekedésből származó széndiokszid kibocsátást, és a távlati célunk az, hogy akár 20 év múlva teljesen elektronikus repülőgépeket működtessünk. A bal alsó sarokban három gépet is láthatnak, amelyek már most röp képesek és teljesen elektronikusan működnek. Meggyőződésem, hogy ez a jövő az akkumulátor kutatással párhuzamosan nagyon nagy eredményeket várunk a siemens együtt például az elektromotorok hatékonyságát több mint 100 százalékkal növeltük a mai használ, a elektromos autókban használatban lépő elektromos motorokhoz képest. Biztos vagyok benne, hogy az akkumulátorok terén is hasonló fejlődés várható. Köszönöm a figyelmüket, most pedig szívesen a kérdésekre. Mondom. Köszönöm szépen az előadást. Következő előadónk Carlos Salema, az Instituto Superior Technico professzor emeritusa. Jó reggelt mindenkinek, jó napot kívánok, tisztelt elnökasszony, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm a meghívást a a hetedik kutatási programból levonható következtetésekről szeretnék beszélni, de ezen belül is különösen az IKT területet szeretném megemlíteni, hiszen különösen ezzel foglalkoztam már a kettes kutatási keretprogramtól kezdve, ez volt az én legfontosabb területem Szeretném először is azzal kezdeni az előadásomat, hogy az ut- legutóbbi ö, három kutatási keretprogramból mit tudunk tanulni, és hogy tudunk tovább mozdulni. Először is elmondanám, hogy nagyon jó eredményekkel működtünk a mobil kommunikáció területén. A korábbi keretprogramok ezt nagyon jól támogatták is. Például elfelejtjük szinte, hogy a GSM-et Európában találták föl. Most viszont elvesztette Európa vezető szerepét ezzel kapcsolatban. A reményt az 5G technika adja most nekünk, amely talán lehetővé teszi azt, hogy a GSM-hez hasonló sikert tudjuk tudjunk elérni, illetve a kis teljesítményű mikroprocesszorok is oda hozzátartoznak a Horizont 2020 által támogatott területekhez, tehát Európa most talán megint meg tudja ragadni a vezető szerepet. Másik dolog, amiről szeretnék beszélni, az az autó, audio és videó tömörítési sztenderdek, amelyeket szintén nagyrészt Európában fejlesztettek ki. Sajnos ezeknek a piacát is elvesztette azóta Európa, illetve a vezető szerepet elvesztette. Az a hetedik kutatási keretprogram támogatta a 3D-s televíziózási technológiákat, és ez megint csak segíthet abban, hogy Európa visszanyerje vezető szerepét, ezért nagyon fontos, hogy közös szabványokat alakítsunk ki, és, és közös jogi keretet állítsunk fel. Hogy tudjuk megtartani a vezető szerepet? Először Európában kezdték el használni az optikai szálakat kommunikációs célokra, és az első széles optikai szál hálózat is itt alakult ki. Az, a kommunikáció kommunikációs a fotonika területén még mindig a miénk a vezető szerep. A hetes keretprogram az új szálloptikai kommunikációt, például a rádiós szálloptikát támogatta, és a fotonikai, valamint az optikai szálas kommunikációt folytatnunk kell támogatni majd a Horizont 2020-as programon belül is, tehát az nem probléma annak kiderítése, hogy mit támogassunk, csak az a kérdés, hogy ki fogja ezt kutatni. Tudjuk, hogy az internet például szintén egy katonai kutatási, fejlesztési projekt ellen eredménye volt, és 2000 óta támogattuk a fejlesztést. Talán ez a legszélesebb körű téma, és ezért a Horizont 2020-on belül az internet fejlesztését, valamint más alkalmazásokat is támogatnunk kellene. Akkor most hagyd mondjam el, hogy hogy képzelem el ennek, ezeknek a támogatását. Sajnos kívülről igen zárt klubnak tűnik a hetes kutatá, hetedik kutatási keretprogrammal résztvevők közössége. A Horizont 2020-on belül nem kellene, hogy ez így legyen. A kis szervezetek ugyanis mindig nehezebben jutnak hozzá a részvételhez. Nem szabad, hogy a nagyméretű programokat preferáljuk a Horizont 2020-on belül. Nem egyszer láttam, hogy nagyon jó kisméretű projektek nem kaptak támogatást, mert igaz, hogy rosszabb minőségű, de nagyobb méretű projekteknek ítélték inkább oda az összegeket. A keretprojektekben való részvétel know-how szempontjából is nagyon hasznos a résztvevőknek, és a küszöbértékek megváltoztatásával most könnyebb lesz a hozzáférés, tehát úgymond könnyebben tudjuk biztosítani a klubtagságot minél szélesebb körökben. az egyszerűsítésre vonatkozó szándék, amit a parlament kinyilvánított, és az ezzel kapcsolatos javaslatokat tényleg melegen üdvözlöm, hiszen ez nem csak egyszerűsíti a jogszabályokat, hanem a hozzáférést is megkönnyíti. Ez nem csak a vállalatoknak, hanem az egyetemek és a kutatóintézetek számára is rendkívül fontos könnyítést jelent. Azt megértem, hogy a kutatás keretprogramok természetüknél fogva bonyolultak, és igen nagy mértékű bürokráciát generálnak, de örülök neki, hogy ezzel kapcsolatban egyszerűsítést láthatunk a horizont esetében. A KKV-kre vonatkozó ö, eszköz úgy tűnik, hogy nagyon, nagyon hatékony lett, lesz az igazgató úr megemlítette az, azt a rémámot, amit én is láttam már magam előtt, hogy majd túljegyzés lesz, hogy túlságosan sokan fognak igényelni ebből az eszközből. Hát remélem, hogy erre nem fog sor kerülni. Következő témám a hatékonyság. Hogy tudjuk a hatékonyságot emelni? Úgy, hogy kevesebből többet tudunk kihozni. Ezt időnként elfelejtjük a hatékonyság az eredményekről szól. Tehát nem csak arról szól, hogy a pénzügyi auditok jól nézzenek ki. A hatékonyságát akkor tudjuk elérni, hogyha megfelelő célspecifikus projekteket alakítunk ki, és ez, e, ez azt követeli meg, hogy a műszaki auditok legyenek kiválóak. A pénzügyi auditok is jók, de ez inkább csak papírmunka, ezek mögött igazából nem nagyon van, van semmi, és tudjuk, hogy ezt az is alá támasztja, hogy, amúgy, hogy, hogy, hogy eddig is történtek csalások. Tehát a pénzügyi auditot csak akkor kell megrendelni, illetve követelni, hogyha a megfelelő műszaki eredményeket nem tudta produkálni a projekt. Akkor kell elkezdeni azután kutatni, hogy vajon miért nem sikerült ez. Aztán a tagállamokat be kell vonni irányító bizottságokon keresztül az irányításba. Az irányító bizottságokat megfelelő időben tájékoztatni kell és nem csak a nemzeti kontaktpontokról beszélek. Egyetértek abban, hogy ezek is kiváló munkát végeznek, de el kell mondanom, hogy a bizottság minden IKT programmal kapcsolatban megfelelő időben adott tájékoztatást. A javaslatok értékelését a célhoz kell igazítani, és nagyon alaposan monitorozni kell a célok megvalósítását. Ezen belül a kiválóság kell, hogy legyen a legfontosabb kritérium. És ö, itt megjegyezném, hogy a jövőbeni hatás az tényleg nagyon nehéz ennek az értékelése. És És nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban nagyon oda kell figyelnünk, hogy tulajdonképpen mi az, ami az egy eredményeket produkálja, és mi az, ami majd a végén megfelelő hatást fog kifejteni. Erre mindig figyeljünk oda. Köszönöm a figyelmet. Grazie, proseguiamo ora i nostri lavori. Köszönjük szépen. Most pedig folytatjuk a munkát. Sasa Bezuhanova következik, aki a magas szintű tanácsadó bizottság elnöke az Európai Nők és Technológia Központjában, illetve a Bulgáriai Technológiai Női Központ elnöke. Parancsoljon, Bezuhanova asszony. Very much, uh, Mrs. Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy Burginyon professzor is említette az elején, két olyan terület van, amire különös figyelmet kell fordítani, hogyha gyakorlati eredményt szeretnék elérni az európai kutatási kapacitás fejlesztésében. Az egyik a földrajzi lefedettség és az együttműködés kereteinek megteremtése Európa szerte, de ezen kívül több nőt is mozgósítanunk kell és vonzanunk kell a nőket a kutatás területére. Ha megoldással nem is tudok szolgálni, néhány gondolatot adnék ezzel a témával kapcsolatban. Jelen pillanatban azt elemezzük, hogy mit kellene tennünk azért, hogy hatékonyak és eredményesek lehessünk, és a világ legjobb erőforrásait fel tudjuk használni. Ahhoz, hogy a kutatás termékeny legyen Európában, ahhoz a globális kontextust is meg kell vizsgálnunk. Hol tart ma jelenleg a világ? Meg lehet -e tenni azt, hogy nem csak administratív szinten tevékenykedünk? Azt látjuk, hogy a pénzügyi és gazdasági válság nagyon sok európait munkanélkülivé tett. 26 millió ember 26 millió 26 millió a munkanélküliek az Unió 27 országában. nem csak az üzlet globális modellje eh, került ezzel válságba, hanem azok a piaci stratégiák is eh, gondokat okoznak, amelyekkel a vállalatok küzdeni próbálnak. Az óriás vállalatok manapság már nem hatékonyak. És eh, új módokat kell találni, új kutatási mechanizmusokat kell bevezetni, mégpedig gyorsan. Az üzletet csak így lehet újra versenyképessé tenni. És igen jelentős a migráció a Latin Amerika és a csendes-óceáni ázsiai térség irányába. Sok fiatal európai nem csak kutatási, hanem üzleti lehetőséget is talál ezekben az új régiókban. Mindez azért történik, mert Európában senki nem tud nekik munkahelyet, karriert biztosítani. És az új geopolitikai és gazdasági kép vizsgálatával láthatjuk, hogy a BRIC országok, tehát Kína és India, de az utóbbi időben Oroszország is, igen, agresszíven próbál Európával versenyezni. És természetesen ezt a kontextust sem hagyhatjuk figyelmen kívül a stratégiánk kialakításakor. Hatékonyan előnyöket kell szereznünk Európának, még ebben az igen versengő új környezetben is. Ezen kívül egyértelmű, hogy az európai népesség öregszik. A 65 éven felüliek korcsoportja 2020-ra a becslések szerint 20%-kal fog emelkedni. Ebből következik, hogy ezt mindig szem előtt kell tartani, és ki kell találnunk valamilyen mechanizmust arra, hogy ezt a gazdasági és szakmai kapacitást valahogyan pótoljuk. A rendelkezésünkre álló tudást be kell építeni a gazdaságba, és biztosítanunk kell, hogy rendelkezésre áll a versenyképességhez és növekedéshez szükséges kapacitás. Erre egy lehetséges megoldás, ami a könnyebbik út lenne. Az, hogyha a nőket vonjuk be, olyan nőket, akik egyetemet végeztek, és európai szinten láthatjuk, hogy itt kiegyensúlyozott a kép, az egyetemet frissen végzettek körében 3%-kal több a nő. De a sztereotípiák miatt Európa nem használja ki a lehető legjobban ezeket a lehetőségeket. Csak egy grafikont mutatnék. A McKenzie már 7 éve azon dolgozik, hogy hogyan lehetne a nőkben rejlő potenciált kiaknázni. Látható, hogyha sikerül az üzleti világba és a tudományos termelésbe csak az egyetemet végzett nők 50%-át bevonni, az 3 millióval csökkenteni az egyenlőtlenséget ugyanis ahogy Krusz asszony is elismeri, 700 700 ezer informatikai szakember hiányzik. Tehát 335 ezer az a hézag, ami azon múlik, hogy kihasználjuk ezeket a lehetőségeket, vagy sem. Ha a nőket nem vonjuk be a gazdasági és a tudományos életbe, akkor 3 millió lesz ez a hézag. Ha pedig megvizsgáljuk, hogy milyen a az aránya a női vállalkozóknak, és hogy milyen arányban vesznek ők részt a termékfejlesztésben, akkor úgy látszik, hogy Európában nagyon eh, kiegyenlített a helyzet tehát inkább az alkalmazott tudományok és az üzlet területén eh, látszik ez. Eh, az Egyesült Államokhoz vagy Afrikához képest, tehát nálunk eh, kiegyenlített a helyzet. De ha megnézzük a kutatási kapacitást Európában, akkor abból kitűnik, hogy jelenleg a nők 46%-át teszik ki a PhD diplomával rendelkezőknek. Viszont ha már a kutatók között vizsgálódunk, akkor eh, láthatjuk, hogy kinyílik az olló, alig több mint 30 százalékot tesznek ki a nők a kutatási területen. Ha pedig a vezetőséget eh, vizsgáljuk meg, akkor az egyetemen magas pozíciót eh, betöltők aránya mindössze 19,8%. százalék intézményi szinten pedig a női jelenlét a vezetők között 15%, a rektorok közül pedig mindössze 10% nő. És nem azért jöttem, hogy prédikáljak önöknek, és szószólója legyek a nők képviseletének, de nagyon fontos, hogy kritikai szemmel tekintsünk ezekre az adatokra. Muszáj kihasználnunk azt a szellemi kapacitást, azokat az ötleteket, amelyek már megvannak Európában. És ezek az ötletek a nőktől is erednek. olyan mechanizmusokat kell létrehoznunk, amelyek teret adnak a nőknek, amennyiben motivációt éreznek arra, hogy láthatóbb szerepeket töltsenek be és vezetőkké váljanak. Ők így tudnák támogatni a versenyképességet. Én Bulgáriából származom, és láthatják ezen az ábrán, hogy az üzleti vállalkozások körében mi nem érjük még el a kitűzött célokat. Nem fogok belemenni a részletekbe, de röviden elmondanám, hogy mit tettünk az elmúlt három évben. A kormány, az akadémiai világ, az üzleti körök, illetve a szakosodott civil szervezetek az európai közigazgatási rendszerrel együttműködve egy remekül kiegyensúlyozott és holisztikus szemléletű innovációs ökoszisztémát hoztak létre, amelyben minden összetevő jelen van, ami szükséges ahhoz, hogy a holnap innovátorait támogassuk, illetve ezeknek az innovációknak az üzleti életbe való bekerülését gyakorlati módon segítsük. Látható az ábrán néhány ilyen terület, az egyik ezek közül a szakosodott oktatási programok. Ha az egyetemeken ezeket bevezetjük, az támogatja az IKT növekedést és a magas technológiai tartalmú termelést. A második a finanszírozás az induló vállalkozások számára. Ez nagyon hatékonyan működik a Jeremy program segítségével de egy mentori és támogató hálózatot is működtetünk. Ebben eh, a KKV-k, illetve a fiatal szakemberek vehetnek részt. Természetesen a tudományos programokat is bevonjuk. És hozzátartozik a Bulgáriáról alkotott képhez, hogy a kutatásban a nők eh, jelenléte nem tér el eh, nagyban az európai átlagtól. Talán kicsit jobban jelen vannak a nők a kutatásban, de ha áttérünk a vezetői szintre, akkor a tudományos intézmények vezetői körében már egészen más a kép. Itt több mint, kevesebb mint 20%-ot tesznek ki a nők. mit tehetünk annak érdekében, hogy a fiatal lányok érdeklődni kezdjenek, és tudományos vagy informatikai pályát válasszanak. A nők számára vonzóvá kell tenni a kutatási és üzleti karriert. A bulgáriai nők a technológiában központban kifejlesztettünk egy rendszert, ami több elemet tartalmaz. Először is van egy havonta megrendezett példakép rendezvényünk, ahol sikeres női tudósokat hívunk meg, és megkérjük őket, hogy tartsanak előadást körülbelül 250 szakembernek és fiatal kutatónak. Így szerves módon alakulnak ki a szakemberek közötti kapcsolatok, de ezen kívül segítjük őket a fejlődésben is. Vannak mentori köreink is, és vannak olyan programok, amelyek vízesés módszerrel működnek, és így a, egészen eljutnak a diákokig. Ez már az utolsó diám. Európai szinten, ami természetesen a mai vitához is kapcsolódik, először is létrehoztunk egy hálózatot azok számára, azon lányok számára, akik már kipróbálták magukat a tudományban, és versenyeken vettek részt, nekik támogatást és láthatóságot biztosítunk. Aztán egy felhő alapú infrastruktúrát hoztunk létre a KKV-k számára, és itt is megjelenik a mentorálás, különböző termékeket segítünk ezzel a piacra. És remélhetőleg ezzel jobban hozzájárulunk majd a nemek közötti egyensúlyhoz az európai kutatásban és innovációban. Köszönöm szépen! Bene, dopo le relazioni introduttive iniziali. Köszönjük! Ezzel végére értünk az előadásoknak, jöhet a vita. Kérdések és válaszok, és Glente úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Köszönöm szépen a panel résztvevőinek az előadásokat. előadásokat. Alá húzták azokat a kérdéseket, amelyeket mi is foglalkoztunk az elmúlt hónapokban, a kkv bevonása, az egyszerűsítés. Azt hiszem, hogy ezek a pontok, amiket mi, mi is tárgyaltunk, ezért a szakbizottságunk titkárságának megköszönném, hogy ilyen jó keverékét biztosította a különböző előadásoknak. Az európai kutatási térség jövője az érdekes kérdés, hogy hogy, tud, hogy szeretnénk ezt tovább fejleszteni. Ugye a bizottság azt mondja, hogy rendben van, a, több, a, a sokféleség támogatása a fontos, 28 ö, tagállamot be, integráljuk a, ebbe a projektbe, és azért alapvetően a tagállamoknak adjuk át az irányítás szerepét a tagállamokon belül. Aztán arról is beszélünk, hogy a különböző területek közötti különbségeket csökkenteni kell, aztán a kiválóság támogatásáról is beszélünk arról, hogy az infrastruktúrák közötti különbségeket hogy tudjuk csökkenteni, és hogy hogy tudjuk a kiválóságot támogatni. A résztvevőktől azt kérném, hogy a tagállami, illetve az európai irányító szerep közötti egyensúlyt hogy tekintik, hogy szeretnék alakítani. Köszönöm szépen, Mászé Kukovics kollégája a szó. Köszönöm szépen. Valóban szeretnék gratulálni elődőinknek. Rengeteg érdekes dolgot hallhattunk tőlük. Ritka alkalom, ezt köszönöm. Lenne azonban pár keresetlen kérdésem, ha nem bánják. Elsősorban azt szeretném tudni, hogyan oldható meg a zárt klubok, a zárt körök problémája, főként a, a tekintetben, hogy a kis és középvállalkozások hogyan férhetnek hozzá ezen zárt klubokhoz. Annak persze elvek, de hát a gyakorlatban tudjuk, hogy hogy működik ez. Jó lenne, hogyha most már a szavakat tettek követnék, és valóban lehetővé tennénk a kis és középvállalkozások számára, hogy ezen zárt uh, kvázi zárt programokhoz, finanszírozáshoz hozzáférjenek. Második kérdésemet az Európai Kutatási Tanács elnökéhez intézem. Burginyon úr, ön szerint mely területeken lehetünk legsikeresebbek Európában? Ehm, globálisan mely területeken a leg pozitívabbak a tendenciák. Köszönöm. Patricia Tolja, Köszönöm, Patricia Toja következik. Köszönöm szépen, én is érdeklődve hallgattam az előadásokat. Szalema professzor úrhoz intéznék egy kérdést, aki egyébként nagyon világosan fogalmazott. Itt vagyok, itt vagyok, professzor úr. Itt középen a második sorban. Tehát arról beszélt, hogy közös normák, szabványoknak köszönhetően Európában hány új technológia látott napvilágot. Tehát gyakran a, a, a politikai döntések és a, és a, a, a kutatás irányítói is sokat tehetnek a sikerért talán bizonyos területeken sokat tehetnénk azért, hogy Európa újra vezető szerepet játszhasson. Például eh, az alacsony energiafelhasználás az energiahatékonyság területén. De mit tehetnénk annak érdekében, hogy ez megtörténjen? Például eh, a megfelelő kutatás finanszírozása, hogy valóban oda kerüljön a pénz, ahol a legnagyobb hasznot hajthatja ez hogyan tudunk megbizonyosodni arról, hogy az európai felfedezések, találmányok valóban az európai ipar érdekeit szolgálják. Milyen gyakorlati lépéseket tettek, tesznek en, annak érdekében, hogy A-ból B-be eljussunk. Az tapasztalatai alapján mit tud javasolni az ügyben? Köszönöm. Vittorio Pródi következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a az előadóinknak. Roppant érdekes gondolatok hangzottak el. Elsőként arra utalnék, hogy a repülőgépgyártásban az elektromos repülésben nagyon nagy lehetőségeket sejtenek. Gondolom a hidrogén cella lehet itt a megoldás, ez komoly súlymegtakarítást hozhat ugyanis. Akár 80%-kal is könnyebb lehet a, a hidrogéncella a jelenleg használt kerozin alapú közlekedéshez képest. Nagyon sajnálom, hogy én eddig nem is tudtam, szigyellem, hogy nem is tudtam arról eddig, hogy már vannak működőképes repülő, elektromos repülőgépek. Szeretném, hogyha a repülőgépiparban, repülőgépgyártásban Európa újra világvezető szerepet játszon. Szalem a professzor úrhoz pedig egy talán kisebb provokatív kérdést intéznék, ami a következő. Talán az egyhangúság fontos lehet azok számára, akik finanszírozásért eh, fordulnak. A döntéshozatalban gyakran a nevekre tekintenek először, és nagyon gyakran az értékelők, a döntéshozók nem vállalják eh, a rájuk háruló felelősséget, nem szabad, hogy eh, a jól hangzó nevek félrevezessenek bennünket, az eredmények alapján kell megítélni a pályázatokat, nem az alapján, hogy eh, kinek neve szerepel a papíron, vagy például, hogy egy pénzügyi audit alapján mennyire jól költik el a pénzeket. Bezuhanova asszony előadását is köszönöm. Felmerült bennem önt hallgatva az a gondolat, hogy a korábban említett természettudományi eh, kutatások tekintetében nos, komoly pénzek mennek veszendőbe, a, a, a női kutatókat pedig egész egyszerűen eh, nem vettük elég komolyan, nem láttuk talán, hogy a nők mekkora szerepet játszhatnak így óriási pénzek mentek veszendőbe, ugyanakkor szerintem a kulturális gondolkodásbeli váltásra van szükség. A nők és férfiak egyenlőségéről sokat beszélünk a e házfalai között, mondanom sem kell. De lehet, hogy ez egy túlságosan mesterséges hozzáállás, mesterséges megközelítés, a kiinduló pont az kellene, hogy legyen, hogy az egyén, mindannyian mit tehetünk hozzá a haladáshoz, a, a, a fejlődéshez. Tehát a, a legjobb az lenne, ha azt a források felhasználásánál azt vizsgálnánk, hogy ki me, mit, mekkora mértékben tud hozzájárulni a haladáshoz, a fejlődéshez, a kutatás egy területén például. Hogyha megtennénk ezt az első nehéz lépést, akkor az talán pozitív hatással lenne arra, hogy a nőkben rejlő lehetőségeket nagyobb mértékben kihasználjuk. A kollégák hozzászólásainak végéhez érkeztünk, most pedig visszaadom a, a szót a vendégeinknek. Burginyon úr kap először szót 5 percre. Ó, bocsánat, Jean-Pierre, hát rólad hogy feledkezhettem meg? Semmi baj, elnök asszony. Személyen sokoknál fogva kicsit el kellett mennem ezért nem tudtam minden eh, előadónkat végighallgatni. Simplement livrer une réflexion eh, qui est purement, purement institutionnelle et... Intézményi struktúrális kérdés eh, merült fel bennem. A kutatási, Európai Kutatási új elnökét üdvözlöm egyébként. A hetedik keretprogram félidős felülvizsgálata során európai parlamenti képviselőként azt tapasztaltuk, hogy elszaporodtak a kutatási fejlesztési területen az eszközök. Azok a polgárok, akik e, nincsenek e, az önök szintjén, e, ezt már nem, nem, nem tudják követni. Az Európai Kutatási Tanács elnévezés és túlságosan nagyzoló, ha úgy tetszik. Az emberek azt látják, hogy olyan, mintha többet állítana magáról a kutatási tanács, mint ami valójában. Az európai kutatási politikában ki miért felelős, ki mit csinál. Van két végrehajtási ügynökség, van egy kutatói végrehajtó ügynökség, van egy másik amely ennek eh, van egy külön főigazgatója, a gyakorlat felépését felelős. Van a közös kutatási központ, a JRC. Eh, jó lenne tudni, tisztán látni, hogy ki mit csinál, ki miért felelős az Európai Unió szintjén, mert hát eh, nem tudom, hogy és még talán az is jó, jó lenne, jó ötlet lehetne, hogy nevet változtatnak, amiből kiderül, hogy pontosan mit csinálnak. Ez egyébként magáról a, a, a honlapról is igen nehezen derül ki. Közelednek a választások, és amikor erről beszélünk majd az európai kutatási politikáról, és az emberek azt látják, hogy egymásnak ellentmondó dolgokat csinálunk, látunk, hát akkor ez bizony nem a legszerencsésebb. Köszönjük Jean-Pierre Ródi és Jean-Pierre Bourguignonnak adom meg a szót. Először szeretnék válaszolni arra a kérdésre, hogy hogy lehet megfelelő egyensúlyt teremteni Eléggé nehéz ez a kérdés. Azt mondhatjuk, hogy ami a bizottságtól az alaptámogatás, alapkutatás támogatására érkezik, az nem túl sok. Az a, tehát a tagállamok ebből igen kis részt nyernek csak. Tehát vigyáznunk kell, hogy ne várjunk túl sokat ettől a támogatástól. Azonban a jövő, jövőn is el kell gondolkodni, és el kell gondolkodni azon, hogy milyen irányba szeretnénk tovább menni. Tehát vigyázni kell arra, illetve át kell gondolni azt, hogy a kutatás támogatása nem csak pénzben fejeződik ki, hanem helyekben is, és az európai kutatás ra fordított források ugyan csökkentek, amely nem jó hír, viszont nagyon stabil na, stabil kutatóintézetek is megszűntek az európai területen. Ezért nagyon fontos, hogy az európai kutatási térséget globálisan, komplex e, egységében tekintsük, és nem csak a pénzre koncentráljunk, hanem arra is, hogy a további lehetőségek, hogy alakulnak, és attól tartok, hogy nem néz ki jól a helyzet, hiszen Németországban ugyan jók a különböző intézmények, iskolák, de nem mindenhol tudják ezek megtartani a pozíciójukat. Úgyhogy ezért gondolom, hogy komplex egységében kell megnézni a fejlesztést, tehát nem csak a bizottságra kell koncentrálni. Si je dois répondre, monsieur Audi. Audi úrnak kell még válaszolnom, azt hiszem, és elmondanám, hogy nyilván nem én vagyok a felelős azért, hogy hogy hívják azt az intézményt, amelynek elnökül választottak. Egy rövid történelmi bevezetést próbáltam tenni. Nagyon bátor döntés volt. Azt hiszem ebben a parlamenti képviselők is részt vettek. Azt mondani, hogy kicsit feszegetve az alapszerződések határait létrehozzanak egy ilyen intézményt a tudostársaimmal egyeztetve az Európai Kutatási Tanástól kapott pénzügyi támogatás ösztöndi, ez valóban megtisztelő, ez, ez, ez tiszteletet kelt a kollégák között, tehát eh, alapvetően a legjobb jelölteket eh, választják. Ehm, a kiválasztó bizottságban, vagy bíráló bizottságban ehm, való részvétel tekintetében vannak eh, persze külső szakértőnk is, illetve nem európai tagok is. 89 állam vesz részt ebben, nem egy zárt európai rendszer, ez ügyben is vannak további ambícióink. Ami a tisztánlátást a, érinti, hogyha a Horizon 2020 struktúráját megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a, a különböző pillérek tisztázására is kísérlet történt, amit az ERC felelős az az alapkutatási felelős a, elsősorban mi tanácsunk, ott van a Marie Curie e, ösztöndi, e, több blokk van, több pillér, tehát valamennyire az általános e, szervezés világosabbá válik, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy, hogy sokféle eszközünk legyen, de egy koherens megközelítéssel alkalmazzuk ezeket. Az Európai Bizottság, a, a felelős biztos és a főgözgató is fontos szerepet játszanak persze, és az ő betort döntésük meghatározó volt a mi intézményünk sorsát illetően. Az európai kutatási térség lehet az a közös nevező, amely alapján megértenénk azt, hogy globális együttműködés sem működik csak a kutatás, és Európa együtt felépve jobban megtalálhatja globális színpadon a saját helyét, mint külön-külön a tagállamok. Az európai kutatók szabad mozgása, hatékonyan szervezett szabad mozgása roppant fontos, roppant a többi következő kérdésre angol fogok válaszolni, minél többen értsenek. Az Európai Kutatási Tanács alapelve az, hogy egy alulról fölfele szerveződő tanácsról van szó, a javaslatokat vagy a pályázatokat a kutatók nyújtják be, hogy mit akarnak, mit szeretnének csinálni, és pontosan a pályázatok alapján választjuk ki őket. Az Európai Kutatási Tanács a kiválasztási vagy bíráló bizottságokat arra próbálja szorítani, hogy ne a kutató múltja alapján, hanem a pályázat minősége alapján ítéljék meg ezeket a pályázatokat, tehát az ilyen zárt klubok ellen próbálunk fellépni, annak érdekében, hogy minél több fiatal kutató, akinek még nem tudott magának nevet szerezni, most az ő bátor pályázataik támogatást kapjanak. A legfrissebb tendenciák a kutatás területén egyre koncentrálnék az a big data, a nagy adat elemzés, ami összefügg azzal, hogy hogyan szervezzük a városokat, a, az éghajlatváltozásban is óriási mennyiségű adat kezelésére, elemzésére ad ez lehetőséget. Itt, itt valóban óriási adat, tömeget kell valahogy szervezni, kezelni, elemezni, és a kutatási tanács éppen ezért a 25 bizottságra felosztott, kutatási területre felosztott megközelítés alapján odafigyelünk arra, hogy a, az bírálóbizottság tagjai maximum négy évig láthassák el a munkájukat, új kompetenciákat, új kutatási területeket lefedő szakértőket is minél nagyobb mértékben próbálunk bevonni a, a bírálóbizottságokba. Ez persze nagyon kényes kérdés, nem lehet valakinek négy évente teljesen új fába vágni a fejszét, nyilván folyamatosan alkalmazkodni kell, ahogy a kutatás területei változnak. A big data, az, ez nagyon aktuális kutatási terület, ezért ezt ragadtam volna ki példaként. Köszönöm. Pierre Bourguignon, la parola ora. Köszönöm szépen Bourguignon úrnak a válaszokat. Most Müller Wiesner úrnak adom meg a szót. Premier, uh, ah, merci. A la première, uh... Kösz. Az elsőre Pródi úrra nem tudok mit mondani. az ipar képviselőjeként azt tudom mondani, hogy a tapasztalat szerint a legjobb fejlődési lehetőség az mindig a fejekben teremtődik, és van egy olyan katalógus, amely pontosan az arról szól, hogy, az, hogy a, a tehetségeket hogy lehet úgy mozgatni külön régióból, egyik régióból másikba, hogy kiépítsék minden régióban a megfelelő tudást. Na most az infrastruktúra, az infrastruktúra biztonsága is fölmerült, és ez az életminőséggel nagyon szorosan összefügg ezt tagállamonként kell szervezni. De természetesen több országban érdekeltek vagyunk, mint kutatóintézet abban is, hogy amikor a fizetésre kerül a sor, akkor ezt hogy szervezzük. Tehát ugye az országokban általában vannak kollektív szerződések, és akkor ezeknek meg kell, felel, meg kell felelni. Tudjuk, hogy az USA-ból érkező kutatókra más kérdések vonatkoznak. Hát ezek, ezekre nem kellene túl sok, túlságosan sok időt fordítani. Na most a KKV-k, hogy az átklubot hogy, kell meg, hogy lehetne megnyitni. A mi vállalatunk legalább három eszközt használ, amelynek segítségével az új KKV-kkal ki tud alakítani megfelelő együttműködést. Egyrészt egy olyan ellátókonferencia eszközünk van, amelyre lehetséges jövőbeni beszállítókat hívunk meg, és ez nagyon jó. Én nem zárunk ki senkit, mindenki megjelenhet, aki úgy gondolja, hogy együtt tud működni velünk. Na most, hogyha nagyon kisméretű vállalatról, vállalatról van szó, akkor azt javasoljuk nekik, hogy álljanak össze, és így hatékonyabb közbeszerzési illetve beszerzési folyamatot tudnak végrehajtani. Az Aerofunds nevű alapítvány Toulouse-ban működik, ez olyan beszállítók innovációját támogatja, akik pontosan abban a helyzetben vannak, hogy szeretnének bekerülni a piacra és versenyezni a többiekkel. És arra vigyáznak, hogy hogy ne fussanak ki a forrásokból, ne szűnjen meg a pénzügyi támogatásuk akkor se, ha ők maguk nem tudják ezt már finanszírozni. Aztán egy harmadik támogatási lehetőség, egy spin-in folyamat, hogyha valaki nem tudja, hogy milyen területen folytasson innovációt, hát mi ennek fejlesztése érdekében például a magunk részéről az elektronikai vállalatoknál kutatunk abban, illetve kérdeztük, kérdeztük meg körbe őket arról, hogy milyen területen lenne értelme az innovációnak. Na most, hogy elvesztettük a vezető szerepet, és hogy tudjuk visszaszerezni a vezető szerepet. Például, hogyha valaki villanykörtét tárgyal, wattost. Hát tudjuk, hogy az ma már kiment a divatból, divatból most a LED a legfontosabb eszköz. Tudjuk, hogy Ázsiában még gyártják, de tudjuk, hogy ez egy kimenő ki, ki, technológia, és emiatt a kutatást úgy kell alakítanunk, hogy amikor a legközelebbi, legújabb technológia bejön, akkor mi tudjunk vezető szerepet vállalni ennek a, ezen a területen. Mert ugye annak idején is, aki még gyertyát gyártott, azt nagyon meglepte a villanykörte megjelenése. Tehát mindig az ipar és a kutatók feltalálási kapacitását olyan értelembe kell irányítani, hogy nem mindig csak utána loholjanak annak, ami már, amit már fel, feltaláltak, hanem előtte járjanak mindennek. Na most a, az elektromos repülőgépekkel kapcsolatban dolgozunk persze az üzemanyag cellás működésről, meghajtásról is, meg az akkumulátorosról is. Mind a két úton szeretnénk tovább kutatni. Én akkor most ennyit mondanék. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Carlos Szálemája a szó. Köszönöm szépen. Meg tudom válaszolni a kérdéseket az éráról és arról, hogy a tagállami kutatást hogy lehet kombinálni a közösségi támogatásokkal hadd hívjam föl arra figyelmet, hogy a, az Európai Uniós kutatásra szánt összeg az európai kutatási térségre szánt összeg csak 5% az összes kutatásra szánt összegnek. Hogy tudjuk ezt koordinálni? Hát nem könnyű. Az együttműködés a legfontosabb. És úgy gondolom, hogy a strukturális alapok nagyon nagy segítséget tudnak itt jelenteni. Az zárt klubok kérdése. Először is, miért zártak ezek a klubok? A kis és közép vállalkozások és a kis intézmények először is félnek a kiterjedt bürokráciától. Nem tudják, hogy hogy kell közvetlen költségekkel kalkulálni, hogy mi legyen a mi, hogy hogy áll a, az áfa kérdése. Egy kis vállalkozás számára ezek nagyon nehéz kérdések. Sőt, egy pályázat benyújtásának a folyamata is pénzbe kerül. És hogyha átlagban 20%-os a pályázatok benyújtásának a sikeressége, akkor tényleg biztosaknak kell lenniük abban, hogy legalább egyet megkapnak. Ez az ő problémájuk, ez a KKV-k problémája. Hogy tudjuk ezt a problémát megoldani, hogy tudjuk megnyitni az árt klubokat. Az egyszerűsítés egyik módja ennek, kétség kívül, de egy kis, kevésbé fejlett tagállamban élvén, hadd mondjam el, hogy nekem milyen tapasztalataim vannak. Arra jutottuk, hogy egy hajtóerőt, egy úgynevezett mozdonyt kell találnunk, egy olyan nagy vállalatot, amely amely tudja, hogy hogy kell részt venni nemzetközi pályázatokban. És magával tudja vinni a kisvállalkozásokat is. Úgymond meg tudja tanítani a kisvállalkozásoknak, hogy hogy kell ebben a világban mozogni. És utána már önállóan is tudnak pályázni mert ugye az első alkalom mindig a legnehezebb a KKV-k, illetve a kisméretű kutatóegységek számára. A harmadik kérdés az értékeléssel volt kapcsolatban. <clears throat> az a benyomásom, hogy két különböző problémáról beszélünk itt. Az egyik az előzetes értékelés, tehát magának a pályázatnak az értékelése, a másik pedig az utólagos értékelés, a nyomon követés és annak felderítése, hogy maga a projekt megfelelte a kitűzött céloknak. Én erről az utóbbiról beszéltem. És ezzel kapcsolatban ahhoz szeretnék ragaszkodni, hogy itt az a legfontosabb, hogy a projekt a műszaki előírásoknak megfeleljen, és hogy ne, ne költsön többet, mint amennyit kapott. Hogyha az emberi erőforrásokra, vagy bármi másra költünk, az számomra immateriális eszköznek minősül. De az a kérdés, hogy az a, az a helyzet, hogy nem ez az átlag. Ö, általában nem csak a célra koncentrálunk, azok teljesültek-e, hanem az összes részletre, pénzügyi célkitűzésre is koncentrálunk az értékelés során. És én úgy gondolom, hogy ezek nem olyan fontosak. Kivéve, hogyha a projekt nem teljesítette a kitűzött célokat, mert ha nem teljesítette, akkor igenis jöjjön egy nagyon alapos pénzügyi audit. Az utolsó kérdés talán a legnehezebb, hogy lehet elérni azt, hogy Európa megtartsa a feltalálók eredményeinek hasznát is. Hogy tudjuk ezt elérni? Hát ez nagyon nehéz kérdés, nem is biztos, hogy meg tudom válaszolni, de azért néhány ötletem van. Először is az európai szabványokat mindenhol támogatnunk kell, ezért harcolnunk kell. Hogyha, az, e, hogyha Európa szabványokat alkot, akkor abból csak nyerni tud. A GSM erre kiváló példa volt. Európa összefogott, és elfogadta a GSM technológiát. <clears throat> A másik a DVB, technológia volt. Itt is azt láttuk, hogy Európa egységesen lépett fel. De más területeken ezt nem látjuk. Pedig itt már említettek dolgokat, például a biztonság kérdését, a kommunikáció titkosságának kérdését. Jelenleg Európa vezető szerepet játszik ebben ezen a területen is, hiszen vannak a piacon olyan rendkívül jó biztonsági eszközök, amelyeket meg lehet venni. Azt nem mondom, hogy olcsók, azt nem mondom, hogy egyszerűek, és de, de meg lehet őket szerezni, ezek elérhetőek. Hogyha Európa ezen a területen is kialakítja a saját szabványait, akkor vezető szerepet tud játszani. Hogyha viszont elkezd itt-ott, amott különböző szabványok szerint beszerezni, akkor a pi piac szétaprózódik, és valahol máshol fog koncentrálódni a vezető szerep és ezért is baj, hogyha nem működik az egységes piac. A szabványok egységesítése a legfontosabb tehát, és így az európai kutatás valódi európai termékké válhat a piacon is. Grazie, Carlos Salém. Köszönjük. Az utolsó hozzászóló lehet, hogy még egy kollégák közül valaki szeretne valakit mondani, Bezuhanova asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy ami Európa kutatóinak nemi egyensúlya, egy nagyon fontos kérdés és meg kell értenünk, hogy mennyire sürgős ez a probléma. Nekem az a benyomásom, hogy általában csak akadémikusan tekintünk a problémára, illetve a lehetséges megoldásokra, annak ellenére, hogy a gyakorlati szempontokat is meg kellene oldani. az új tervezési időszakban erre is lenne lehetőség. Én belátom, hogy az alulról felfelé történő építkezés a legdemokratikusabb, és mi is teret engedünk a kreativitásnak. Ugyanakkor, ha Európát versenyképessé akarjuk tenni, és ki akarjuk használni az összes erőforrásunkat, az elismerés érdekében, akkor néhány területen kénytelenek vagyunk normákat megszabni. És ha nem is szabályokról van itt szó, legalább valamilyen keretet kéne adni ennek a témának. Az egyik a szellemi tulajdonjogok védelme. Nagyon sokat beszélünk ezzel erről mostanában, és az IKT nyilvánvalóan alapját képezi mindenfajta kutatási területnek. Természetesen mindenki tudja, hogy a fiatal feltalálók és az új ötletek főleg San Franciscóban bontakoznak ki, és ott is jegyzik be a szabadalmakat, mert ott szilárd a szellemi tulajdonjogok védelme. Vannak ebbe az irányba mutató jó európai példák is, de el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan strukturálhatjuk ezt a folyamatot egy páneurópai szinten. A másik kérdés az, hogy valódi hatékony tapasztalatcsere mechanizmust kell kialakítani, különösen a KKV-k és az induló vállalkozások számára. Európai szinten kell együttműködési mechanizmust létrehozni. A kiválósági központ egy lehetséges út, ezt én támogatnám. De jelenleg nagyon jellemző, hogy egy virtuális térben létezünk, különösen a kutatási területen. Tehát gondoskodnunk kell arról is, hogy a tudományos termelést virtuálisan is lehetővé tegyük és támogassuk Európában. Az a téma pedig, amiről ma itt beszéltem, arról szól, hogy hatékonyat tegyük a nőket is ezen a területen. Valóban nagyon sok tanulmány született, ezt Brody úrnak címzem most, de itt azzal kezdődik a gondolkodás, hogy mit tudnánk mi tenni ezen a területen. Azt gondolom, hogy a nők részvétele az IKT és kutatási területeken leginkább egy zárt női klubra emlékeztet, és maguk a döntéshozók is férfiak, tehát azt, hogy jobb, ahhoz, hogy jobban megértsük, hogyan tudnánk az üzleti életben és a politikában vezetői szerepbe hozni a nőket, ezt már az európai programokra is be kell építeni. Európa, Európa programjai tudják ezt szervezet szinten támogatni. Azt hiszem, ennyit szerettem volna erről elmondani. Grazie. Allora, prima della chiusura del nostro dibattito... Köszönöm. Most mielőtt lezárnám a vitát, Lanyan úr kért szót. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ilyen későn jelentkeztem. Nagyon figyelmesen hallgattam a felszólalásokat, és a válaszok egy részének tényleg örülök, de ö, azt azért megjegyezném, hogy a definíciók között különbség van, hiszen a bizottság szerint az európai kutatási térség 28 állami rendszer összességét jelenteni. Viszont más felszólalók pedig másképpen definiálják ezt a térséget, azt mondják, hogy a Maastrichti elvek alapján kell, hogy ez felépüljön, tehát az európai dimenzió alapján, amely egységesítést jelent, a támogatás és a működési rendszerek egységesítését, és úgy gondolom, hogy az európai terület, kutatási terület egy erőssége pontosan annak elismerésében rejlik, hogy, ez, hogy különbözőségek vannak. És ugye, hogyha azt, mondják, hogy a centralizálás és az egységesítés szükséges, akkor én ezzel nem, tudunk, nem tudok egyetérteni. Az Európai Unióban elég már amúgy is ebből mindenhol ezt ezt ösztönözzük, és a, a véleményem szerint a sokszínűség a kutatás területén is ugyanilyen fontos lenne, nem az egységesítés és a központosításra kellene koncentrálnunk Maastricht szellemében. Köszönjük. Csak egy dolgot szeretnék még felvetni, hogy egy európai térségre lenne szükség, vagy inkább a nemzeti rendszereket kellene összekapcsolni. Tehát kérem, röviden válaszoljon erre. Köszönöm szépen a kérdést, természetesen fontos kérdésről van szó, és mint matematikus tudják, hogy definíciók nélkül lehetetlen dolgozni. De úgy gondolom, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolásához Először is azt fűzném hozzá, hogy a politikai határok már nem nagyon léteznek a tudományban. Hozzászoktunk ahhoz, hogy különböző rendszerek együttműködnek. Amikor jelentést, írunk, jelentést írnak egy munkáról, akkor ezt különböző országokban el lehet készíteni. Természetesen az a legfontosabb, hogy a magának a munkának a minősége megfelelő legyen. És tudjuk azt is, hogy a különböző országokban különbözőek az eljárások, de a, az nem akadályozza meg a kutatókat abban, hogy egyik országból a másikba menjenek dolgozni ugye az a kérdés, hogy mire van szükség. Számomra az a legfontosabb, hogy a szabályok, a jogszabályok eléggé összehasonlíthatóak legyenek <clears throat> ahhoz, hogy mindenki a saját országában fejlődhessen tudományos szinten. És itt természetesen a nyugdíjazási jogszabályok is ide tartoznak, meg azok is, hogy azok is, hogy a különböző foglalkoztatási körülmények megfelelők legyenek. De számomra sem az uniformizáció, az egységesítés a legfontosabb feltétel, hanem az összehasonlíthatóság. Valószínűleg ez ma még nem valósul meg, de Európá, európai szintről kiindulva meg tudjuk ezt teremteni. És itt többek között az Európai Parlamentnek van erre megfelelő hatásköre, hiszen a parlament meghatározhatja, hogy milyen körülményeknek kell teljesülniük annak megvalósítására, hogy meglegyen az összehasonlíthatóság, hogy az a gyakorlatban is működjön. Tudom, hogy ma ez nem működik, és én úgy gondolom, hogy ebben az irányban kellene tovább lépnünk. De az egységesítés szerintem sem válasz. De az összehasonlíthatóság meg kell, hogy legyen, és ennek megteremtéséért még sokat kell dolgoznunk. Wiesner kolléga. Langen úr, nekem itt az ipar képviselőjének nem feladatom az, hogy definíciókat alkossak, de azért adnék egy példát 150 ezer alkalmazottunk van, és ebből 5 ezer kutató az, aki Európa minden országában dolgozik. És ugye persze a vállalaton belül is tudunk vitákat folytatni, és a Brüsszelből is jönnek javaslatok, de az a tapasztalatunk, hogy mindig a lefe, le, lentről felfelé építkező kreativitás a legeredményesebb, mert pontosan ez tartalmazza a sokszínűséget. Viszont a stratégiai döntések azok felülről lefelé történnek, és akkor úgy döntjük el, hogy a különböző országokban a kutatás milyen utakon történjen. Tehát ez a két, ennek a két megközelítésnek a kombinációja az, ami a legértelmesebb. Nem az, hogy mindent egy helyről szabályozunk. Így tudunk legeredményesebben új eredményeket és új kutatást folytatni. Aztán az export ellenőrzés témája az nem mindig katonai kérdés. Minden országnak vannak erre vonatkozó jogszabályai, és amikor egy polgári katonai kutatási területről van szó, szóval akkor minden ország saját maga dönti el azt, hogy a határokon átnyúló jelleggel milyen adatokat lehet megosztani, és hogy lehet, hogy lehet ezeknek a dolgoknak mozogni. Ah, Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy a tudomány természeténél fogva nemzetközi. A tudományos haladáshoz szabadságra van szükség. Ez azt jelenti, hogy nem lehet egységességet ráerőltetni senkire. Legalábbis szerintem ez nem működne. De természetesen sokat nyerhetnénk azzal, hogyha az eljárásokat kompatibilissá, hasonlóvá tennénk. Tehát eljárási oldalon, nem pedig magában a tudományos munkában. Odahaza sokat tanultunk abból, hogy javaslatokat nyújtottunk be, és a világ legjobbjaitól tanultuk meg, hogy hogyan kell ezeket végezni. Tehát ezt a koordinációt én elfogadnám, de sohasem szabad semmit erőltetni. Köszönöm. Köszönjük. Bezuhanóba asszony. Too different to uh, my colleagues that uh, shared their uh, views before. I... Az előttem szóló kollégáktól nem eltérve valóban európai szintű normákra, szabályokra, kompatibilitási mechanizmusokra van szükség annak érdekében, hogy a kollaboratív kutatás előnyeit kihasználjuk. Langen úr kérdésére reagálva, a programozott sokszínűséget én támogatom, Európának kell biztosítania az esélyegyenlőség kereteit, ugyanakkor meg kell hagyni a kreativitásnak a mozgásteret a téma kiválasztásnál például úgy, hogy az pán-európai szinten is működhessen. Nagyobb koordinációra van szükség Európában. Az én benyomásom az, hogy Tíz évvel azután, hogy elkezdődött ez a folyamat, még nem használjuk ki európai szinten a, ezeket a lehetőségeket, ehhez kell a nagyobb fokú koordináció, és kell valahogy stimulálni a fiatalokat, a nőket arra, hogy valóban nagyobb mértékben megyenek részt a kutatásban. Bene, köszönjük. Ezzel a ma délelőtti munka végéhez értünk. 15 órakor folytatjuk a munkát ugyanebben a teremben. Köszönöm minden részt vevőnek a, a kerekasztalban való részvételt, Jean-Pierre Burgonyennek. Müller Wiesnernek, Carlos Szalemjának és Sasa Bezuhanovának is. Köszönöm tehát vendégünknek és a kollégáknak.